Kedves kollégák, mindenki foglalja el a helyét. A koordinátorok üléséről szeretnék beszámolni. Uh, first of all, on the... Először is arról, hogy kijelöltük az előadókat két jelentéshez a csomagszerű utas irányelv témában a 14-es szabály alapján az IMCO bizottsággal és az SND frakció adja az előadót, fogjuk ezt végezni, és egy tanácsi rendeletre irányuló a 219-es rendeletet módosító új generációs légi irányításról szóló rendelet témát pedig a néppárt vitte el. És nem döntöttünk a többi javaslatról, amely a koordinátorok előtt feküdt. Az ICAO tajvani konferenciáján ugye megfigyelő státuszunk lehetne, a főtitkárnak írunk, hogy ezt meg is szerezzük. Az új projektek tekintetében a titkársággal abban egyeztünk meg, hogy 18-ára véglegesíti a titkárság ezek megfogalmazását a UIC elnök meghívásával is foglalkoztunk. A koordinátorok az elnököt küldik hozzájuk, illetve a parlament is rendez majd eseményt, amelyre mi meghívjuk őket. Az Eurovinyet témában az elnök novemberre meghívja a bizottságot egy szakbizottsági ülésre, akkor érik be ez a téma, mert eddig a bizottság csak egy közleményt és semmi egyéb érdemi anyagot adott ki ebben a témában, tehát ezt szeretnénk kiszorítani. A 17-es számú ö, ö, hírlevél szól a komitológiai eljárásról. A légi közlekedésben dolgozók munkaidejének korlátozásával két frakció ö, szeretne állásfoglalásban foglalkozni. Ez szeptember 19-ére lesz kész angolul. Sajnos nem lesz időnk a fordítások megvárására, mert a határidő nagyon szoros. A bizottság arra kért minket, hogy a szociális partnerek e, ket is meghallgatva, figyelembe véve döntsön erre, erről a témáról, hogy mit tettünk, mit teszünk, a bizottság ott majd erről írásban értesítjük. Az a tét, hogy az ftl el kapcsolatban mi elfogadjuk a szeptember 30-án a bizottság javaslatát, vagy sem. Egyéb témák között eszmecserét folytattunk a németországi sztrájkokról, amelyek a vízi utak átjárhatóságát korlátozza. Konkrétan sok tennivalónk a szakbizottságban nincs, de beszéltünk róla. Ez volt tehát a koordinátorok ülésén, ezeket fogadtuk el. Most pedig rátérünk a saját napirendünkre. a tematikus főosztály járműszerelvényekről szóló tanulmányának ismertetése vár ránk. Emlékeznek a kollégák, hogy a mi bizottságunk kérte ezt a tanulmányt, mert bizonytalanak voltunk, és egymással ellenkező véleményen voltunk itt sokan, a tekintetben, hogy ezeket az óriási járműszerelvényeket hogyan, milyen körülmények között kell-e egyáltalán engedélyezni. A parlament és a bizottság között is vita alakult ki, és végül a súlyokról és dimenziókról szóló irányelven belül javasolja most a bizottság ennek a kérdésnek a megvitatását, még hogyha túl sok beleszólásunk nincs is a dologba. Éppen ezért felkérem a tanulmány készítőjét, David Sclevet elsősorban, hogy eh, mutassa be nekünk a tanulmány által feltért eh, eredményeket. 15 percet kap. Nagyon szigorú leszek ma. Még most is érkeznek a terembe, és még fognak is olyanok, akik fel akarnak szólni, szólalni és ha mindenki mivel igazságosak akarunk lenni, akkor be kell tartanunk az időpertet, időkeretet, úgyhogy akár vendég, akár EP képviselő, mindenkinek keményen megszakítom a felszólalását, ha lejárt az ideje. Utána négy hozzászólás lesz 5 percben, az előadó ezek közül az egyik, és utána rövid teljes körű plenáris vitát folytatunk a témában. Ki kezdi az előadásokat? Jim Steert, mintha másképp néznek ide, akkor a kollégúré a szó. Elfelejtettem valamit. Vernoy asszony látogatói vannak körünkben. 23 SNCF regionális szervezet vezetője van körünkben a francia vasúti társaság vezetői. E, ezek az urak, hölgyek e, bizonyára vasúti szakértőként is érdekli önöket a gumi talpas járművek sorsa. 15 perc indul. Hey, your wishes might come on. There you go, away you go. Good afternoon. My name's James Steele. Jó napot kívánok! James Steele-nek hívnak és az óriás kamionok a nagy tehergépjárművek hatásáról szóló tanulmányt szeretném bemutatni. Aztán szeretnék, arról szeretnék beszélni, hogy a jelenlegi piacnak milyen hatása van az infrastruktúrára, a közúti forgalomra, a közúti biztonságra, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátására. literature review considered eight studies. The... Először megnéztük a szakirodalmat, 8 tanulmány létezik, eh, ebben a témában eh, tágabb értelemben pedig 24, megpróbáltunk eh, kiegyensúlyozottan válogatni a tanulmányok között, és megpróbáltunk olyan tanulmányokat választani, amelyek infrastruktúrálisan, tehát a mi céljainkról szólnak, vannak olyanok, amelyek a teljes euróról szólnak, vannak olyanok, amelyek egyes tagállamokról, és volt egy, ami mindenről szólt. Aztán olyan tanulmányt is választottunk, amelyek támogatták a nagy tehergépjárműket és olyanokat is, amelyek nem. Nos, mindegyik tanulmány arról szólt, hogy a tehergépjármű kilométerre járó, ö, jutó ö, költségeket növelnék a ö, nagy tehergépjárművek. Nos, viszont a tonna kilométerre vetített költség csökkenne, három kamionnyi terhet tud elbír el egy nagy tehergépjármű, tehát egy óriás kamion. A tanulmányok abban is megegyeznek, hogy az elnök közbeszól. Igen, tudom, hogy azt mondtam önnek, hogy csak 15 perce van, de hát az el, itt tolmácsolás folyik, az el, a tolmácsoknak kicsit nehézséget okoz az ön sebessége, veszélysebessége. Igen, elnézést kérek. Tehát a tanulmányok abban is megegyeznek, hogy a, a, rátereli a nagy tehergépjárművek jelenléte a közutakra a foga, forgalmat a folyó vizekről, illetve a vasútról. Ugyanakkor ennek a hatásnak a mértékét máshogyan becsülik fel a tanulmányok. Aztán azt is láthattuk, hogy a bizonyítékokat is egészen máshogy kezelik a tanulmányok. Ez valószínűleg azért van így, mert nincsen túlságosan sok óriás kamion Budapesten. Európában, ezért általában nem, nem a valóságból indulnak ki, hanem feltételezések alapján születnek ezek a tanulmányok. Az Európai Unióban a teher piac az elmúlt években nem sokat változott, a gazdasági válság ugyan csökkentett egy kicsit ennek a teherpiacnak a mértékét, és, de attól megelőzően nem túlságosan változó. Nos, a tonna kilométerek 73%-át a közúti forgalom tette ki, 6% a vízi, a csatornák 3%-ot tesznek ki, a maradék pedig vasút. Finnország, Svédországban meg, megengedettek a, a nagy tehergépjárművek, az óriás az óriás kamionok, Németországban, Hollandiában és Dániában pedig próbaidőszakról beszélhetünk. Finnországban 2010-ben az óriás kamionok 73%-ot tették ki a teherforgalommal. Svédországban ez még nagyobb volt, 90 százalék volt a tonna kilométerre vonatkoztatott részesedésük. Mint említettem, Hollandiában, Dániában és Németországban eh, próba bevezető időszak van. Eh, Dániában ez 2008-ban kezdődött, 3,9% volt a részesedésük az elmúlt évtizedekben, az elmúlt években, és 2013-ra 600-ra fog nőni maguknak, az óriás kavioknak a száma. 2012-ben kezdték a próbálkozást a németek, áprilisig nagyon kicsi, összesen 38 nagy tehergépjárművet engedélyeztek Németországban, így aztán a piaci részesítésük is elég alacsony. A hollandok 2001-ben kezdték el ezt a próbálkozási időszakot, vagy próbaidőszakot négy céggel, aztán egy második próbaidőszak és egy harmadik próbaidőszak is kezdődött 2007-ben. Ebben körülbelül 190 cég vett részt, több mint 400 óriás kamionnal. Milyen potenciálok Beszél, milyen potenciálról beszélhetünk az óriás kamionok esetében. Meg kell nézni, hogy mely más alternatív szállítási lehetőségek vannak. Sokszor a teher vasúti szállítás olcsóbb, ugyanakkor de nyilván a hálózat nem annyira kiterjedt a közútak minősége is rendkívül fontos abban, azt eldöntendő, hogy a szállító milyen szállítási módot fog használni. Hogyha teljes mértékben hozzáfér a teljes úthálózathoz egy szállító, akkor nagyobb eséllyel választja az óriás kamionokat. Az is fontos, hogy a nagy ö, távolságra történő, alacsony sűrűségű ö, áru szállításakor általában mega óriás kamionokat használnak. A mezőgazdasági, az élelmiszer és a textil termékek esetében, illetve a, illetve a különböző petrolkémiai termékek szállításakor történik. Az elmúlt években, mint említettem, nem volt túlságosan nagy a változás, de a tagállamok között eltérések vannak. Lettország, Litvánia és Észtországban a legnagyobb a vasúti teherszállítás, de ez valószínűleg Orosz, Oroszország közelsége miatt van így. A dél felé haladva pedig egyre csökken a vasúti teherszállítás fontossága vagy lény, jelentősége vannak olyan országok is, ahol annak ellenére, hogy megengedik az óriás kamionok használatát, mégis növel, növekszik a teher vonatszállítás, vagy a vonattól történő teherszállítás mennyisége. Nos, két az elaszticitásnak két szempontjára kell még utalnom. Először is a vasút, illetve másodszorban pedig a vízen történő teherszállítás hatására gondolok. nagyban, meg, a, a, a, nagyban meghatározza a jelenségeket az, hogy pontosan mennyibe kerül a közúti teherszállítás, hiszen ez megváltoztatja azt is, hogy mekkora a szükség, vagy mekkora a kereslet a vízi vagy a vasúton történő teherszállítás iránt. Egy tanulmány azt látta például, hogy egyáltalán nem rugalmas ez a tényező, tehát gyakorlatilag az, ár, az árnak nincs túlságosan nagy hatása arra, hogy milyen szállítási módot választanak a cégek. Nincs konszenzus azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen elaszticitási mérőszámot használnak, amikor óriás kamionokról beszélünk. Éppen ezért a legtöbb tanulmány másként vélekedik erről a dologról. A tanulmányok Hát a tanulmányok egyértelműen azt mondták, hogy a vasúti teherszállításban 20-30%-os csökkenés, a, a vizen történő 10-20%-os csökkenés tapasztalható majd az óriás kamionoknak köszönhetőnek. Nos, ehhez képest más eredménnyel állt elő a holland szállítási minisztérium. Ők úgy véltek, hogy az óriás kamionok egyáltalán nem lennének ilyen hatással, tehát a szállítási mód nem változik meg. A svéd tanulmány arról szólt, hogy mi történne, hogyha az óriás kamionok eltűnnének a svéd közutakról, és arra jutottak, hogy ez nem lenne hatással a vasúti teherszállításra már most is nagyon jó kapacitással működik az or, működnek az óriás kamionok um, Svédországban, tehát figyelembe kell venni azt, hogy a, a különböző alternatív szállítási módoknak milyen a versenyhelyzete. Nos, nem túl valószínű az, hogy a vasútról, elég valószínű az, hogy a vasútról a közutakra terelődik a teherszállítás, hogyha megengedik az óriás kamionok. Nos, ez is attól, mindez természetesen megint attól függ, hogy mennyi, mennyi, milyenek a költségei a közúton történő teherszállításnak. The impact of the mode shift effect. A teher szállítás módja természetesen nagyon fontos kérdés a szakpolitikák kialakítói számára. Ugye kérd, egyik fontos szempont vagy tényező a költség, illetve hogy a közúti forgalmat ez mennyire befolyásolja, mennyire befolyásolja a közúti biztonságot, illetve az üvegházok, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mennyisége is kérdés volt. Ugye a az elfoglalt terület, illetve az óriás kamionok súlyánál fogva a közutakra gyakorolt hatás természetesen nagyon fontos, illetve oda kell figyelni még a hidakra gyakorolt hatásra is, hiszen a legtöbb hidat fel kell újítani bizony. Hogyha több az óriás kamion, akkor valószínűleg ez plusz költségekkel jár. Az óriás kamionok mérete, súlya lehet, hogy megnövekedett forgalommal is jár majd. Nos, és arról sem, arról sem szabad elfeledkezni, hogy sokkal több pótkocsia lehet egy óriás kamionnak, mint egy és több tengelyen oszlik meg ennek az óriás kamionnak a súlya. Nos, aztán ha visszatérünk a hidakra, el kell érni azt, hogy a gyengében megépített hidakat sem károsítják ezek a, az óriás kamionok, aztán gondolni kell a, kamion, a parkoló kialakítására is. Olaszországban és Görögországban sokkal nagyobb pluszköltsége járna ez a, ez a felfrissítés vagy modernizáció, hogy lehetővé tegyék az óriás kamionok működését. Vannak olyan tanulmányok is, amelyek szerint az óriás kamionoknak nincs semmilyen hatása a közúti forgalomra, de az is egyfajta hatás, hogy az óriás kamionokat nehéz, nehéz megelőzni, az egysávos utakon, stb. stb. De ezek nem szignifikáns változások, illetve hatások. Nézzük a közötti biztonságot. Nos, a becslések szerint az óriás kamionok által okozott balesetek, illetve azok a balesetek, amelyen részt vesznek az óriás kamionok, súlyosabbak. Nos, mi nem találtuk úgy, hogy bármilyen hatással lenne biztonságra az óriás kaminok meglét, megléte, tehát sem a finnek, sem a svédek nem számoltak be arról, hogy a közúti biztonságra ez negatív hatása lenne. A legtöbb baleset egyébként is, egyébként is megtörtént volna, tehát akkor is, hogyha nem egy óriás kamion, hanem egy normális, hagyományos méretű kamion vesz részt a balesetben. Sőt, vannak olyan becslések is, hogy miután óriás kamionok viszik a terhet, e, ezért kevesebb kamion lesz, e, kevesebb baleset lesz. Nézzük a üvegház hatást ki okozó gázokat. Az üzemanyag, az üzemanyag felhasználás szempontjából e, hatékonyabbak az óriás kamionok, viszont ez pozitív, viszont miután a vasúti teherszállításról a közutakra terelődik, tehát egy kevésbé tiszta szállítási módra terelődik a forgalom, ez negatív hatással jár. A különböző tanulmányok tehát eltérően kalkulálnak azzal, hogy pontosan hogyan változna meg az üvegház, okoz, üvegház hatást okozó gázok kibocsátása. Egyesek másfél százalékos növekedéssel számolnak mások. 4%-kal például a holland közlekedési minisztérium 4%-os üvegház hatást okozó gáz kibocsátás emelkedéssel számol. Nos, elképzelhető, hogy komoly hatással lenne az Európai Uniós üvegház hatásra, üvegházhatás okozó gázokra vonatkozó célkitűzésekre az óriás kamionok megjelenése, de itt is eltérnek a tanulmányok, egyesek pozitív, egyesek negatív hatást tulajdonítanak, tulajdonítanak az óriás kamionoknak. Nos, még mindig nem látjuk világosan, hogy az Európai Uniós célkitűzések szempontjából hogy hogyan kell számolnunk az óriás kamionokkal, abban azonban jobb, inkább megegyeznek a tanulmányok, hogy a közúti biztonságra nincsenek negatív hatással az óriás kamionok. Nos, sajnálatos módon tehát a tanulmányok nem értenek egyet. Gond van a, biztons, gond van a bizonyítékokkal, tehát az adatokkal is. A különböző tesztperiódusokat, vagy teszt eseteket mindenképpen figyelemmel kell kísérni, mint például a holland vagy a német példát. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Következőként Jörg Leichtfried jelentéstevőnk reagálhat. Jörg, 5 percben légy szíves megnyilatkozni. Köszönöm szépen, elnök úr megpróbálok általában angolul felszólalni, de most szeretném, hogy nagyon jól megértsenek engem, ezért, ezért németül fogok most beszélni. Most sokan esetleg bajban lehetnek, akik ne, nem tudják hallgatni a tolmácsolást. Lehet, hogy még az osztrák németsége még sokkal rosszabb, mint az angolságon, mondja Leichtfried kolléga, illetve képviselő. Kérem azokat, akik le tudnak ülni, foglaljanak helyet, hogy hallgathassák a tolmácsolást. És kérném a képviselőket, hogy Matyőtől jobbra foglaljanak helyet, és tőle balra, aztán felszabadulnak a helyek, és akkor a többi érdeklődő is helyet foglalhat és hallgathatja a tolmácsolást, ha szüksége van arra. Tony, te Matyő jobbján foglalhatsz helyet, Csak próbálok itt egy kicsit rendet teremteni, hogy leülhessenek az érdeklődők. Jörg, parancsolj, öt perced van. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor először vettem kézbe a tanulmányt, és áttekintettem azt, hát azt gondoltam, hogy nem teljesen egyértelmű az eredmény, vannak bizonyos dolgok, amelyek vannak érvek, amelyek a megakamionok mellett szólnak, és vannak olyanok, amelyek ellenük. Azonban nem csak felszínesen akartam átfutni ezt a tanulmányt, hanem nagyon alaposan, tüzetesen akartam végigolvasni, és értelmezni azt. És amikor neki láttam ennek a munkának, hát akkor gondoltam magamban, gratulálni kell, mégpedig azoknak, akik ezt a tanulmányt létrehozták, és hozzájárultak ahhoz, hogy megéljek valamit, ami még nem történt itt velem soha a parlamentben, mégpedig, hogy ilyen alaposan felkészültek volna egy tanulmányra, amely ilyen tendenciózus eredménnyel zárult. Miért mondok ilyet? Mondhatnák akár, hogy hát politikusként mondhatok bármit, tehát megnéztem, hogy hogyan született ez a tanulmány, és úgy született, hogy már meglévő tanulmányokat összegyűjtöttek, és aztán ezen tanulmányok közül kiválogattak néhányat, és ezeket használták fel. Bizonyos alapelvek alapján döntötték el, hogy mely tanulmányokat vizsgálják meg, három alapelv alapján, tematikusan átfogó palettát szerettek volna nyújtani, az Európai Unióra szerettek volna koncentrálni elsősorban, és megpróbálták kiegyensúlyozni a mellette a pro és kontra érveket. A meglévő 29 tanulmányból 8-at választottak ki, miközben meg kell jegyezni azt, hogy azért a 29 ez még hozzávehettünk volna néhányat, de szerintem nem volt ez kiegyensúlyozott, ez a kiválasztási procedúra, mert nem volt egyenlő azok száma, amelyek pro és amelyek kontra szólnak a kamionok ellen vagy mellett. Nyilvánvalóan egy-egy tanulmány esetében van egy tendencia, látható, hogy mely irányba mutat, és mi a helyzet, tehát ez volt a kiegyensúlyozottság, és mi az EU-s relevancia, területén mit látunk? Volt olyan tanulmány, amely Ausztráliáról szólt, hát én nem gondolom, hogy olyan nagy sivatagokkal rendelkeznénk, mint például Ausztrália, és három az Egyesült Királyságból származott, valamint Dániából és Hollandiából is származtak bizonyos tanulmányok, olyan országokból tehát, amelyek már engedélyezték ezeket a megakamionokat. Tehát hol bár beszélhetünk itt semlegességről. Én úgy gondolom, hogy ez a tanulmány elejétől végéig célzottan arra irányult, hogy ne az európai polgárokat szolgálja, és egy komoly tanulmány szülessen, nem ez volt a cél, hanem úgy tűnik valamilyen ráhatásra. Egy olyan tanulmányt készítettek, amely azokat segíti némileg, akik már amúgy is támogatták ezeket a e, mega tehergépjárműveket. És miért, mi az oka annak, hogy 2010 előtti tanulmányokat használtak fel? Miért nem használtak frissebb tanulmányokat, mert ilyenek léteznek? Vannak kiváló elemzések, szakmai szempontból kiválóak, ezeket miért nem válogatták be a megvizsgált tanulmányok körébe? És ki válogatott egyáltalán? Ezen okokból kifolyólag születtek aztán olyan állítások, amelyek benne állnak ebben a tanulmányban, nem is térnék ki a részletekre, de az a következtetés, miszerint Hollandiában az infrastruktúra strukturális változtatásokra nem volt olyan nagy szükség, és ebből arra következtetni, hogy Európában sem lesz rá szükség, szerintem ez nem csak tévedés, hanem egyszerűen pimasság. Hát Európa nem síkság összességében. És Európában nem történt meg az, hogy sok évvel ezelőtt már bevezették volna az 50 tonnás határértéket. Tehát az egyikből a másikra következtetni úgy gondolom nem nevezhető semmiképpen sem tudományosnak. Vagy ha szállítási módozatok változását megnézzük Hollandiában, és ebből következtetünk az Európában várható változásokra, akkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy Hollandiában egyébként sem favorizálják nagyon a vasúti szállítást, tehát nem lehet az egyikből a másikra következtetni. Hogyha olyan országokat veszünk példának, ahol egyébként elterjedtebb már most is a vasúti szállítás, és ezek esetében vizsgáljuk az óriás kamionok hatását, akkor egész más eredmény születe, születik. Egyáltalán nem vették figyelembe a tanulmányukban azt, ami számunkra szintén fontos, mégpedig, hogy milyen hatással lesz az óriás kamionok bevezetése a munkakörülményekre. Mit jelent ez a munkahelyekre nézve, a vasúti munkahelyekre nézve, a szállítási ágazatban meglévő munkahelyekre nézve mindezen szempontokra nem figyeltek oda, és úgy gondolom, és itt zárom a gondolatmenetemet, ez egy nem jól, sőt rosszul elvégzett munka, amely a gigaliner, azaz óriás kamion lobbit szolgálja, és én nem látom be, hogy miért kellene az európai adófizetőknek megfizetniük egy ilyen rosszul végzett tanulmányt. Elnök, köszönöm. Most azt a négy, annak a négy embernek adom meg a szót, akik áttekintették ezt a tanulmányt, miután megkaptuk Grozé úr. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Franciául fogok beszélni, úgyhogy kérem, tegyék fel a fejhallgatóikat. Olvastam a tanulmányt, és általában véve ö, ö, jól különválasztotta a óriás kamionok ö, különböző hatásait, a széndiokszid és egyéb gáz kibocsátás, stb. Globális ö, ö, megközelítést alkalmazott, és úgy gondolom, hogy mint ö, olyan francia, aki az energiakérdésekhez és ö, ö, környezeti kérdésekhez valamelyest konyít, és mi is végeztünk már hasonló tanulmányt. Ö, mondhatom, hogy nekünk körülbelül ugyanaz jött ki, mint ö, az mostani szerzőknek. Technikai értelemben a mega kamionok, óriás kamionok ö, szerintem kevésbé okoznak gondot, széndiokszid kibocsátás tekintetében akár csökkenést is okozhatnak, viszont a modális, intermodális kapcsolatokat illeti ö, ö, többféle szenárió lehetséges, vagy nous disent que euh, derrière les aspects techniques, quand on les additionne, és hogyha ha a technikai szempontokat végül is összeadjuk, akkor ezekből összességében politikai érvelés is kijöhet, mert a sok apró technikai szempont végül is politikum már alakul, a vasúti közlekedésevel összehangolhatósága itt a politikum ezeknek az óriás kamionoknak. Ha a vasúti teherszállítás fejlesztésére nincs pénz, nincs lehetőség, nem. Akkor szerintünk igenis lehet javítani a szárazföldi közlekedés hatékonyságát, de nyilván a lakosok, a politikusok elfogadását először ehhez meg kell szerezni hozzájárulását. Franciaországban az általam képviselt szervezet a minisztériumnak végül is azt javasolta, hogy ne lépjen semmilyen irányban, közgazdászként, elnézést, hogy most így szólalok meg, és azt mondom, amit, de gazdaságossági szempontból szerintem jobb a szárazföldi szállítás, mint a vasúti szállítás, de tudom, hogy ennek nagy ellenzéke van más megfontolások alapján ennek a gondolatnak. És itt nem csak most, nem csak az óriás kamionokról szólok, amikor ezt mondom, hanem ö, általában véve sok baj van a szárazföldi szállítás biztonságával, és nem csak az óriás kamionok miatt. Pedig lehetne biztonságosabbá tenni ezt a közlekedést, és ha az óriás kamionok megoldást jelentenek, vagy részmegoldást legalább, akkor el kell lépni ebbe az irányba. Technológiailag a dolog lehetséges, persze csak lépésenként lehetne bevezetni de végsősorban én is egyetértek azzal, hogy ez egy politikai dilemma. Köszönjük szépen, hogy betartta a felszólalási idejét. Dodge meg kirennek adok most szót. A, a Kün Logistics Egyetem professzora. Nekem tetszett ez az anyag, óriási munka van mögötte, és megalapozottak az a tanulságok, ugyanakkor a kiindulásnál szerintem hibákat követtek el, és a definíciókat is tekintve gondok vannak, mert a megatruck szó, mint kifejezés a hosszú gépjárművekkel nem megegyező ugye az ellátási láncban a cégeknek, ha megengedjük az ilyenek használatát, akkor ennek milyen gazdasági előnyei, hátrányai lesznek, és milyen közösségi előnyei és hátrányai. És kezdetől fogva egy kicsit elfogult volt ö, a dolog, a kiindulás, és erre utalt itt a kolléga úr és az osztrák kolléga, olyan ö, alapokat választottak a tanulmány megírói, amelyek ugye megbízhatóak, de talán egy kicsit sodrot volt ezeknek a kiválasztása. Figyelembe kellett volna azt is vennünk, hogy az Európai Bizottság és tulajdonképpen egy kör, kormány finanszírozta ezt a tanulmányt. Jó lett volna, hogyha nem, ö, hát az még rosszabb lett volna, hogyha a lobbycsoportok csoportok finanszírozzák, de de jó lett volna, hogyha más szereplők is részt vesznek ennek a megírattatásában. Tehát sok területen értelmes érveket sorol föl, és most néhány ilyen pozitívumot sorolnék föl. A gazdasági előnye ezen eszközöknek úgy tűnik, hogy egyértelmű. Közvetett és közvetlen pozitív hatással is járhatnak a cégek működésére, gazdaságosságára. Egy másik kérdés az, hogy ezek közlekedést generálnak, közlekedés volumenét növelik, vagy csökkentik. És erről nagy vita zajlik, ahogy a konzultánsok is erről beszámoltak, nagyon sokféle vélemény van erről. Túlzottan támaszkodunk az ekonometriára, és kiszámíthatatlan végül is, hogy mely ágazatokban, mely iparágak élnének ezekkel az eszközökkel, és melyek kevésbé. Ha ezt pontosabban tudnánk, akkor jobban lehetne becsülni a közlekedés volumenre a gyakorolt hatást is. Aztán itt van egy következő szempont, én magam egyébként is próbáltam modellezni korábban ezen közlekedési szállítási eszközök felhasználását. Nagyon kevés adatunk van arra, hogy ö, utanként mennyi terhe, teher megy át egy adott úton idő arányosan. Tehát nagyon sok tanulmány születik erről a témáról és rokon témákról, de mégis mindegyiknek ugyanaz a baja, hogy a teherszállítás sűrűségére vonatkozó adataink, a kiinduló adataink nem kellően megbízhatóak. Végül pedig az intermodalitás problémájáról is beszélnék, ez a dolog lényege, és az úgynevezett elaszticitás, vagyis a közlekedési volumen árfüggőségére vonatkozó feltételezések az, hogy milyen mm, szállítási módust választunk, ez mindig a relatív áraktól függ. És ha alulbecséljük ezt az árfüggőséget, és nem számítjuk hozzá a megbízhatóságot, a pontosságot, stb. egyéb szempontokat, jelenleg az európai vasúti szállítás kellően magas színvonalú, és ez lassan még javul is és ha liberalizáljuk a meg a kamionok használatát megengedjük, akkor ez a lassú javulása vasutakon lehet, hogy megáll, és mivel nem fogja már megérni vasúton szállítatni, épp a jobb eszközök, szárazföldi eszközöknek köszönhetően. Azok a tanulmányok, amelyek legjobban lelk lelkesednek a, megakamionokért, kamionokért, azok azért elég sok konkrét pozitívumra építhetnek. Nem most csöppentek ezek közénk ezek a megakamionok, nagyon sok országban használják őket világszerte, és még nincs tudomásom olyan országról, ahol megengedték volna ezeknek a futását, aztán betiltották volna ugyanezt. Tehát uh, úgy tűnik, hogy beváltak. De nem arról kéne, hogy szóljon a vita, hogy legyenek-e vagy sem ilyen járművek, hanem inkább olyan ö, ö, megatrakkokat kéne engedélyezni, építetni, amelyek megfelelnek bizonyos előre megszabott standardeknek, tehát a tengelynyomás, a kibocsátás, a biztonság, stb. stb. szempontjainak. Tehát lehet ilyen járművet építeni, és persze olyat, amely a modális váltást legjobban, legrugalmasabban lehetővé teszi. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy konkrétan milyen a jármű technológiai Tim Mirsel kap most szót. Um, I will also be speaking Dutch, so you might. Hollandul fogok beszélni, ha megenged élnök úr. Nos, nagyon hasznosnak találtam ezt az olvasmányt, és sok szempontúan világította meg a legfontosabb kérdéseket az óriás kamionokkal kapcsolatban, és végül is nagyon hasonló tudok csak mondani, mint a kollégák mondtak. Éppen ezért csak arra néhány különbségre koncentrálnék, amelyben eltér az én értékelésem az előttem szólókétól. Tehát egyetértek velük sok tekintetben, ami a köz, közlekedés volumenre gyakorolt hatásukat illeti ezen járműveknek, ez valóban vitatott. Európai szinten meg pláne nehéz erről bármit mondani, mert vannak szűk keresztmetszetek, van, ahol jól működhetne a dolog, van, ahol a hosszuk, van, ahol a súlyuk okoz ezeknek a járműveknek gondot. Tehát út és rút függő a dolog, hogy mely közlekedési csatornákról beszélünk. Ami pedig a kibocsátásokat és a biztonság kérdését illeti, ez is nagyon sok mindentől függ. Nem lehet általában azt mondani, hogy ezek angyaliak vagy ördögiek, ezek a járművek. És nagyon fontos szempont az is, hogy a modul shift szempontjából és az átállás költségei és működtetés szempontjából a költséghatékonyság elemzés mit mond? A költséghatékonyság mindig az árból indul ki, viszont gyakran nem vesz figyelembe olyan szempontokat, úgynevezett külső központokat, amelyek külső költségeket, amelyekről ugyancsak beszélni lenne ildamos. Az Egyesült Királyságban és Franciaországban, Spanyolországban, Belgiumban, hát a UK-hez képest ebben a három országban még nem történt elég kutakodás ebben a témában. Az Egyesült Királyságban már többet foglalkoztak a kérdéssel, mint nálunk. És tényleg sokan foglalkoznak most a kérdéssel, de valóban nehéz még mindig ki hámozni azt, hogy kinek mi a fő érdeke, gazdasági szempontból, vagy a társadalom egészének szempontjából kell megítélni ezeket a járműveket. Többször és többeket kellene összehozni, és egymással a vitát megengedni, hogy érdemben meg tudjuk ítélni, hogy ezen óriás kamionoknak a hatékonysága milyen. Valószínűleg az ide vonatkozó irányelvet átfogóan meg kell majd változtatni, hogyha ö, ezeket engedélyezni akarjuk, és a sok elméleti tanulmány után most gyakorlati felmérésekre lenne szükség, empirikusabb adatokra, akkor jobban látnánk, világosabb lenne a helyzet. Nem halljuk az elnököt. Mikrofon. In London. Keith, five minutes, please. Thank you and good afternoon. Keith, következik öt perc. Köszönöm. Először is hadd mondjam hogy mit gondolok erről a jelentésről. Szerintem a tanulmány hasznosan vizsgálja át az eddigi tanulmányokat, illetve abban a tekintetben is helyén való, hogy hogyan értékeli ezeknek a végeredményt, de nem teljes ez a tanulmány. Szerintem sajnálatos módon a jelentés legfőbb része, vagy lényegi része nem egyértelműen nem egyértelműen átfogó anyaggal dolgozik. Láthattuk, hogy nincs megfelelő konszenzus, látjuk, hogy a különböző tanulmányok következtetési eltérőek. Hallottunk már a pozitívumokról, a tanulmány erős pontjairól. Beszélnünk el először is az elaszticitásról, tehát hogy a egy bizonyos közlekedési mód árának milyen hatása van arra, hogy azt a közlekedési módot választják-e. Az elaszticitás nagyon sok mindenre van hatással, például a rak, raktározása, stb. stb. és a jármű kilométerekre is befolyással van, és pontosan a jármű kilométerek dönt, határozzák meg leginkább azt, hogy milyen a környezeti hatás, milyen közúti, forgalmi hatásokkal számolhatunk. Elég nagyok az eltérések, tehát a tanulmányok szerint minden egyes vizsgált területen a közúti forgalom, illetve az hatást okozó gázok kibocsátása tekintetében is. Nos, szeretném a, szeretném a legfontosabb tényezőket kiemelni, például a terhelés, tehát a, a szállítás, tehát a szállítmány helyezésének módja. Sajnálatos módon az óriás kamionok, vagy ezek a hosszú és széles kamionok nincsenek teljes mértékben kihasználva. És ez kulcsfontosság, úgy vélem, a környezetvédelmi és biztonsági szempontok szempontjából is, tekintetében is. Aztán a tonna kilométer költségek változhatnak, még akkor is, hogyha nem ö, változik az óriás kamionok száma. Tehát arról beszélek magyarán, hogy az óriás kamionok nagyobb távolságokra vihetik el a szállítmányt. Ez például élelmiszerek esetében fontos, ha élelmiszereket szállítanak arról is beszélnünk kell, hogy nem csak, gazdaság, nem csak gazdasági, hanem környezetvédelmi, sőt, külső, külső költségekre való hatása is van az óriás kamionoknak. Valami hiányzik a tanulmányból. A különböző tanulmányok esetében mindenképpen különbséget kell tenni azok között, akik hát saját kontójukra működtetik az óriás kamionokat, illetve azok, akik egyszerűen csak szállítmányozók. Ezt a különbséget fel kell tüntetni a tanulmányban. Az elaszticitásról már volt szó, tehát a, az árfüggőségről. Elképzelhető az is, hogy hogy nagyon magas a jármű kilométer és a tonna kilométer aránya, viszont magának a szállított mennyiségnek az aránya alacsony. A svéd tanulmány 10 éves vizsgálati időszakot néz, ebben az időszakban nem volt az óriás kamionokban változás, de volt egy időszak, amikor volt változás Svédországban az óriás kamionok számában, az a 90-es évekre tehető, és akkor igenis volt változás a választott szállítási módban is. 20%-os választásról beszélünk, tehát ez nem elhanyagol, elhanyagol, elhanyagolható. Még egy dolog, elnök úr. Nos, nagyon nagyok az eltérések a, a tanulmányok között. Egyrészt a megközelítés is eltér, másrészt hát más adatokkal dolgoznak. az, hogy ezt megér, ahhoz, hogy ezt megértsük, mindenképpen figyelembe kell venni az, hogy a költségekkel is máshogy számolnak. Tehát egy, a külső költségek minimalizálása lehető legjobb, legnagyobb lecsökkentése a cél, tehát hogy a társadalom egészére nézve a lehető legolcsóbbak legyenek az óriás kamionok. Egy megfelelő keretre van szükség, amely foglalkozik a külső költségekkel, illetve foglalkozik a szállítási módbéli változásokkal is. Amíg ez nincs meg, addig egy olyan megoldásra kell törekedni, amit mindenki el tud fogadni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Most az egyéni képviselők következnek. Felolvasom a listát, és aztán mindenki jelezze, fel szeretne szólalni. Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, Mr. Rike, Mr. Ertug, Mr. Benyon, Mr. Koch, Mr. Kramer. Ezek volnának tehát a listámon szereplő nevek. Rendben van. Itt a vége. 45 perc múlva már nem lehet jelezni, hogy felszólalnának esetleg. Mindenki két percet kap, és utána meghallgatjuk a válaszokat. És a képviselőknek mondom, pontosan mérjük az időt, figyeljenek oda, grossúrral kezdjük. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a tanulmányt, mi politikusok mindig a, az eredmény felüli elvárásainkhoz képest mérjük le egy tanulmány értékét. Fontos számunkra, hogy a tanulmány hasznos legyen a számunkra, és aztán hát mindig vannak politikai szempontok is, amelyek révén újra, újra fellángolnak az indulatok. Ezt a vitát többször is lefolytattuk már itt, annak idején, ha jól emlékszem, született egy jó javaslat. Azt mondtuk, hogy egyrészt olyan nagy a különböző tagállamok közötti különbség, hogy nagyon nehéz lesz átfogó európai szabályozást teremteni. Másodszorban a gazdaságosság, amelyet említettek, gyakorlatilag egy olyan szempont, amelyet maga az ágazat fog megvizsgálni, vagy értékelni, nem igazán tudom elképzelni, hogy bármely vállalat vásárolna ilyen mega tehergépjárműveket, hogyha nem számolta ki ezül, előzőleg, hogy ez megéri-e neki. Harmadsorban nem fogjuk hatékonyabbá és eredményesebbé tenni a vasúti szállítást azáltal, hogyha más szállítási módozatokat fékezünk, akadályozunk hogyha maguk az országok, a tagállamok nem fektetnek be többet a vasúti hálózatokba, és inkább a közutakba ruháznak be, akkor ez egy olyan dolog, amelyet tudomásul kell vennünk. Ayala Sender, az Ayala Sender jelentés kapcsán is elmondtuk, a közpénzekből fizetjük ki a környezetre gyakorolt eh, hatások orvoslását, a biztonsági problémákat és így tovább, ennek alapján kell értékelni a helyzetet a különböző tagállamokban. Úgy gondolom, a jövőbeni objektív vitának ez kell, hogy az alapját adja, és remélhetőleg, kedves kolléga, a németországi választásokat követően aztán nyugodtan el tudunk vitatkozni majd erről a témáról. Hát igen, a választások, mondja az elnök, Elkádra a képviselő következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bevezetőt. egy kicsit Lightread kolléga felé nézek. Valóban a tényeket többféleképpen lehet értelmezni, hogy vajon csökkene majd a tergépjárművek száma, hogy a sok kicsit felváltja a kevés vagy néhány nagy, de lehetne azt is mondani a tények alapján, hogy ez a kőkemény verseny a közutakon még nagyobb forgalmat eredményez majd, és ennek más módozatok látják a kárát. Ami pedig a biztonságot illeti, nagyobb tehergépjárművek, na- nagyobb volumennel, nagyobb tömeggel, hogyha egy ilyen esetben, egy ilyen tehergépjármű esetében történik baleset, hát el tudjuk képzelni, ennek milyen súlyos következményei lesznek. A külső költségeket továbbá a tanulmány csak érintőlegesen említi, az infrastruktúrákat ugye hozzá kell igazítani az új tehergépjárművekhez, a közutak fenntartása és nagyobb költségekkel jár a nagyobb tömeg miatt, és hát alapvetően az a kérdés, hogy nagyobb for- forgalmat akarunk-e az utakon látni, vagy olyan politikát akarunk folytatni, ahol az alternatív közlekedés és szállítási módozatokat próbáljuk fellendíteni, itt a vasutakra gondolok, és a belföldi hajózásra elsősorban. És ami a közlekedési fehér könyvet illeti, az Európai Bizottságnak az ambíciói megtalálhatók ebben, és világosan kiolvasható belőle, hogy a közúti szállítás és közlekedési módozatoktól inkább a vasúthálózat felé szeretnénk elmozdulni, főként amikor nagy távolságokról beszélünk. És ha ezzel hasonlítjuk össze a tanulmányt, az pontosan ellentmond a bizottság álláspontjának. Kérdés, hogy ez mennyiben egyeztethető össze a fehér könyvben megfogalmazott ambíciókkal. Benyen úr? Először is a biztonságról szólnék. A jelentés alapján azt kéne hinnünk, hogy javulni fog a közlekedés biztonsága. Hogyan mérték ezt? A a balesetek száma, vagy a halálesetek száma alapján. Mert lehet, hogy a jövőben kevesebb baleset lesz, de lehet, hogy ezek súlyosabbak lesznek. Hogyan súlyozzák ezt a két szempontot, ezt szeretném tudni. Ami a széndiokszid kibocsátást illeti, állítólag csökkenni fog az, de ha a modális shiftet is figyelembe vesszük, ugye tudjuk, hogy a vasúti szállítás 30%-kal függetlenebb ilyen értelemben, mint a szárazföldi szállítás, akkor milyen számításra jutnának. És érdekelne, főleg, hogy a szakemberek mit gondolnak, arról a lőveni kolléga említette ezt, hogy nagyon függ a dolog attól, hogy milyen utakon közlekednek ezek a járművek, és milyen uh, folyosókra engedélyezik őket, és melyekre nem. Szerintem ebből kéne kiindulni, hogy mely utakon van ezeknek értelme, nem is a jármű engedélyezése vagy nem engedélyezése kérdés, hanem az út függvényében kellene erről beszélni. A tanulmány is kimondja, hogy sok számosíthatatlan infrastruktúrális szempont van, az ellátó, a szolgáltató rendszer kialakításának az igénye, ha általános engedélyt adnánk ezek közlekedésére, akkor valószínűleg hatalmas beruházásokra lenne szükség, parkolók, stb. miatt, és egyes tagállamok ezt valószínűleg például nem is tudnák megengedni maguknak, akkor kénytelenek lennének új adó jövedelmeket kivasalni a lakosságból, tehát óriási beruházási igényt tenne a tagállamok nyakába. Lichtenberger asszony két percben. Köszönöm szépen. Amikor legutóbb ugyanerről a témáról beszéltünk, és a tanulmányokat értelmeztük, akkor már majdnem mindannyian azt mondtuk, ha jól emlékszem, hogy hogy a gazdaságossági számot számítások mellett a népgazdasági számításokra is szükségünk lenne. És nyilvánvaló, hogy megint ugyanaz történt, hogy csak a, a cégek szempontjából nézték a dolgot, és ne vizsgálták, hogy mi van a lapos területekkel, a hegyvidéki területekkel. Tehát ez egy, egy oldalú megközelítés, ez alapján nem lehet ezt az új uh, közlekedési modellt megítélni. Tehát nem csak szempont, szempontokra lenne szükség, hanem népgazdasági általános szempontok figyelembevételére is. Némelyikük említette is ezt a problémát. Ugye parkolók építése, körforgalmak átépítése, a hegyi területeken ezeknek a kialakításának például a költségét, bárki belegondolt ebbe. Tehát ez a tanulmány nagyon-nagyon hiányos, egyoldalú, mert a döntésünk szempontjából a legfontosabb, vagyis a népgazdasági költségeket nem is vizsgálja, kizárólag infrastruktúrális szempontokat vesz figyelembe, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a helyileg jelentkező különböző verseny helyzetbeli különbségek a helyi vasúti és helyi szárazföldi szállítás között milyen társadalmi önkormányzatokra nehezedő terhet ró majd. Szerintem az, hogy most három országot vettek szúrópróbászerűen nagyító alá, és tudhatjuk erről a három országról, hogy ezek eleve ö, ö, támogatják a megatrakok működtetését, mert náluk ez gazdaságos, ez látható, ez nyilvánvalóvá teszi a tanulmány sodrottságát, el, fogultságát, és akkor még nem is beszéltünk a tengernyomásról, az, az utak elhasználódásáról, és itt tovább, és itt tovább. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg szeretném köszönni a szerzőknek, hogy megírták ezt az anyagot. Három dologra szeretnék visszautalni, amit ők is aláhúztak, az előadók. Nagyon nehéz egész Európára vonatkozóan bármilyen következtetés levonni, mert földrajzi demográfiai szempontból Európa nagyon sokféle, Belgium nem Svédország, és Hollandia nem Ausztria. A gazdaságosság szempontjából azt hiszem leszög, leszögezhetjük, hogy ezek gazdaságosabban működtethető eszközök, mint a kisebb kamionok, de hát nyilván nem ez az egyetlen szempont. A modális váltás szempontjából pedig az előadók is bevallották, hogy nem tudják, nem tudják megítélni a dolgot, de az is mond valamit, hogy Svédországban 80%-át a, a közúti teherszállításnak már ilyen járművek látják el. Nem volt szó valóban az infrastruktúrális beruházások méretéről, a szociális hatásokról. Nyilvánvaló, hogy vannak ilyenek, és ezek komolyak lehetnek, az elavult infrastruktúrák megújítására szükség lenne, és ami a baleset veszélyességet illeti, azt tudjuk már most is, hogy a nehéz gépjárművekkel történő karamlók esetén négyszer akkora a halálozás, mint két autó ütközésekor, és nagyon rossz ilyen értelemben, tehát a nagy gépjárműveknek a bizonyítványa. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy egyrészt nem tudunk objektív tanulásságokat levonni a tanulmány alapján. Ha a gazdasági szereplők szempontjait nézzük, akkor nyilvánvaló ők támogatni fogják ezek bevezetését. Ha tisztán szociális szempontokat vennénk figyelembe, akkor mindenki ellenezni őket, és a kettő között nem jutottunk dűlőre. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nem tudom, hogy egy copy-paste katalógus lehet-e tanulmánynak nevezni, bárhogy is legyen. Mindenképpen érdekelne engem az, hogy itt a parlamentben kiadott megbízást erre a tanulmányra, és milyen kritériumok alapján választották ki a szakértőket. Erre a kérdésre szeretnék választ kapni. Kitérnék a tartalmi kérdésekre is. McKinnon úr említette, hogy túl kevés a rendelkezésre álló adat. Ez egyrészt arra vezethető vissza, hogy az Európai Bizottság nem készített tanulmányt, hatástanulmányt a témával kapcsolatosan. Másrészt elhangzott, hogy optimalizálni kell a vasúti szállítást, ezt megpróbáltuk a fehér könyv révén, a fehér könyv célkitűzései azonban egyáltalán nem fordulnak elő a tanulmányban, nem tér ki azokra a tanulmány. És még egy dolog, a tanulmányban eleve abból indulnak ki, hogy egy módozatnál maradunk meg, ez a közúti szállítási módozat, de hát tudjuk mindannyian, hogy nem ez az egyetlen létező szállítási mód. Ha az összes többe, többi szállítási módot is megnéznénk, akkor egészen világos, hogy hatalmas eltolódás lesz majd a megakamionok bevezetésének eredménye. Tudjuk, hogy ha egyik napról a másikra 20-30%-kal csökkennének a közúti szállítás költségei, hát akkor semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy a módozatoknál nem lesz eltolódás. És hogyha a Fraunhofer intézet által készített 2012-es tanulmányt idézhetem, akkor ennek kapcsán még egyszer kitérnék a költségekre. Németországban egyedül a hidak számára 11 milliót kell majd költeni, Ausztriába 5,9 milliót kell majd költeni, a lengyel minisztérium tanulmánya szerint, amelyet egyáltalán nem idéznek, az önök munkájában szintén nagyon kritikus hangot ütnek meg a szakértők. És még egy dolog, kedves kollégák, ez az eltolódás nyilvánvalóan egy lefelé mutató spirált eredményez majd, a közúti szállítás még olcsóbb lesz, és ennek következtében az egyes termékekre számított költség nőni fog, a többi módozat esetében pedig a szállítás még drágább lesz, mint eddig volt. És még egy dolog, hogyha átállunk ezekre a megakamionokra vagy megagépjárművekre, ez rontani fogja a középvállalatok helyzetét. Nagyon csodálkozom, hogy a középvállalkozók nem tiltakoznak hangosan. Mindannyian tudjuk, hogy az egészen nagy vállalatok látják majd használt ezeknek a meg a kamionoknak, hiszen a KKV-k ezt nem engedhetik meg maguknak, nem is szólva arról, hogy helytálljanak a versenyben. Kérnem ezért, hogy utasítsuk vissza ezt a tanulmányt, és még egyszer dolgozzák át, és rendes formában terjesszék elénk. Köszönöm. Kohur, köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném megköszönni a tanulmányt a szakértőknek, én nem tartom azt annyira rossznak, mint néhány más kolléga, akinek egyszerűen nem tetszik az eredmény. Visszatérnék arra, amit Mekinen úr mondott, miről beszélünk. 60 tonnás kamionokról van szó, vagy 40 tonnásokról, hiszen a 60 tonnások esetében megállhat az egyik-másik kritikus érv, de 40 tonnások esetében már nem érvényesek azok az érvek, miszerint teljesen át kell építeni az úthálózatot. Ebben az esetben ugyanis alacsonyabbak lesznek a költségek. Tehát tisztázni kell, milyen járművekről van szó. És ha tegyük fel, nem nagyobb járműveket akarunk, hanem jobban felszerelt, technikailag jobban felszerelt, biztonságosabb járműveket, annak érdekében, hogy ha például a rakomány meghaladja az előírt tömeget, akkor jelez a gépjármű, és így tovább. Tehát, hogyha inkább ebbe az irányba haladunk, akkor sok-sok érv nem is érvényes immáron. Emellett az Erfurti Műszaki Egyetemen történt egy, és született egy tanulmány, amely talán szintén más irányba mutat, eredményeit tekintve, mondom Leichtfried úr felé. Tehát én inkább mellett állok ezeknek a mega tehergépjárműveknek természetesen a szubszidiaritás figyelembevétele mellett. Köszönöm. Krámer úr, két perc. Nos, az egyetlen pozitív vetülete a tanulmánynak az az állítás, miszerint a tanulmányok eltérő eredményre jutnak. Mind a költségekre tekintve, mint más egyéb szempontokra vetítve, nagyon eltérőek tehát a meglévő tanulmányok. Ez az összefoglaló tanulmány tehát nem segít rajtunk, nem hasznos a számunkra. Hatalmas hátránya is vannak ezeknek a megatehergépjárműveknek, hiszen azok elsősorban a nagy távolságokra, nagy távolságokon használhatók megfelelően, az USA-ban ez érvényesül, de nálunk nem igazán ilyenek a körülmények. Ami az infrastruktúrák összehasonlítását illeti, Svédország és Finnország nyilvánvalóan már évtizedek óta a mega kamionokra szabva alakítja infrastruktúráját, de hát nálunk ez egy újdonság. Németországban például a Rajna fölött adott esetben le kell zárni egy-egy hidat, és hogyha most, mert nincs pénzünk felújítani a hidakat, és hogyha most még nagyobb gépjárműveket akarunk bevezetni, hát nincs is pénzünk arra, hogy az infrastruktúrát ehhez hozzáigazítsuk. A költségekről beszéltek sokan, tényleg itt van a kutya elásva, ez a lényeges pont. Az USA-ban emellett van egy tanulmány, miszerint a vasútról áttevődik a közutakra a szállítás egy nagy aránya, 54%-a egészen pontosan, ez pontosan ellentmond a jelen összefoglaló tanulmány eredményeinek. Emellett a reális adatok azt mutatják, hogy a közlekedő tehergépjárművek nem nincsenek teljesen feltöltve a legtöbb esetben áruval. Itt mindenki abból indul ki, hogy majd egy nagy gépjármű helyettesít több kicsit, de ebből nem lehet kiindulni. Még egyszer visszatérek az infrastruktúrára, pénzbe kerül az infrastruktúra felújítása, hozzáigazítása meg a gépjárművekhez, és mi ellenezzük ezt, mert ezáltal a költségeket szétterítjük sokakra, viszont a nyereséget csak kevesen fogják lefölözni, ezt mi nem tudjuk elfogadni. Köszönjük szépen. A németekre is vonatkozik a felszólalási idő, mondja az elnök. Úgy látom, hogy a szállítás gazdasági vetületére térnek ki a legtöbben, valamint a környez és a környezeti kérdés is nagyon fontos. Ami a költségeket illeti, előfordulhat, hogy stimuláljuk a vasúti szállítást, hogyha meg a kamionokat vezetünk be, gondolják sokan. Szerintem ez nem vág egybe a realitásokkal. A mi szakbizottságunkban mi a vasúti szállítást szeretnénk előmozdítani, a vasúti teherszállítást mindenek előtt. Számomra az a legnagyobb probléma, hogyha meg a tehergépjárműveket, vagy meg a kamionokat támogatjuk, akkor még inkább eltorzul a piac, és még nehezebb lesz a vasúti társaságok helyzete. Úgy gondolom, változásra van szükség, a gondolkodásmód változására a vasúti társaságoknál, ezt én teljes mértékben elfogadom, és egyetértek vele, de ha a megakamionokat elfogadjuk, akkor gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítjük a vasúti szállítást. Az én legnagyobb aggodalmam az, Hogyha most megengedjük, hogy ezek a megakamionok közlekedjenek, a következő lépés a 60 tonnás tehergépjárművek bevezetése lesz, aztán a 72 tonnások jönnek, és a közúti ágazat majd újra és újra előrukkol a mostani érveivel, hogy ezért vagy azért kell a képjárműveket méretét még nagyobbra növelni. A legfőbb érvük ugye az, hogy a közúti szállítás olcsóbbá válik, de hát a szállítási politika, vagy közlekedési politikának is nem, egy, nem csak és egyedül az a legfőbb szempontja, hogy olcsóbb legyen a szállítás. A szociális szempontokat is figyelembe kell venni. Most akkor, James, ha szeretnél válaszolni, és aztán a többiek is néhány percre szót kapnak, hogy válaszoljanak. James, öt percet kapsz, és aztán a többiek is szólhatnak majd néhány szót. De nem muszáj egyébként felszólalniuk, de hát a demokrácia megköveteli, hogy azért lehetőséget adjak. Obviously there's quite a wide variety of opinions. Elég sokféle véleményt hallottunk. A kon- konkrét kérdésekre szeretnék válaszolni. Hogyan mérjük a biztonságot? Vajon az áldozatokat számát mérjük-e csak? Nem. Nem pusztán. A gazdasági költségeket is megvizsgáljuk, tehát hogy az baleseteknek milyen gazdasági hatása van. Tehát nem csupán arról van szó, hogy kevesebb áldozatot követelnek-e ezek a balesetek, vagy az ilyenfajta közlekedés. Azért jutottunk arra a következetes, hogy valószínűleg ez jót tenne a közbiztonság szempontjából, mert mert ugye kevesebb, kevesebb lesz a, a, a jármű, a gépjármű, ugye nyilván amikor kiszámítjuk a biztonságot, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy hány jármű közlekedik. Ha kevesebb lesz, akkor nyilván kisebb az esély. Az infrastruktúrális módosítások költségéről is érkezett kérdés, ugye nagyon sokba kerül ez, ezt is sok módon lehet kiszámítani. Svédországban egy számítási módot választottak, a hollandok mást. Ők abban indultak ki, hogy csupán a megnövekedett parkoló kialakítását fogják kifizetni kormány szinten, tehát állami pénzekből. Mi volt még? Arról is érkezett egy kérdés, hogy csak az ipar költségeit vizsgáltuk el, vagy egyéb költségeket is, nyilván egyéb költségeket is, de nem ez volt. Tehát egy gazdasági elemzést szeretünk volna elkészíteni, nem csupán a, az ipar költségeit, ha egyáltalán vannak egyéb költségek is, tehát a különböző szempontokat megpróbáltuk mind figyelembe venni, környezetvédelem, infrastruktúra, stb. stb. De szerintem a egyértelműen jelzi a jelentésünk, a tanulmányunk mindenhol, hogy nincs egyetértés, sokféle vélemény van, és nem lehet kizárólagos válaszokat adni. Sajnálatos módon az adatok nem ide állnak rendelkezésre, leginkább Észak-Írországban, úgyhogy nyilván abból kell kiindulni, ami lét, ami, ahol vannak létező adatok, és ez Észak-Európában van, és az észak-európai tanulmányok alapján, illetve ö, tapasztalatok alapján vannak pozitívumai annak, hogy óriás kamionok szállítják a terhet, a, az árut. De nyilván ezt jobban föl kell még mérni. Nem tudom azt elfogadni, hogy elfogultak vagyunk. Én nekem semmilyen véleményem nincsen az óriás kamionokról, tehát se nem támogatom, se nem ellenzem őket, nem volt ilyen előfeltételezésünk. A többi kérdés valójában nem is kérdés volt, hanem megjegyzés. Uh, no, I... Sorry? Social aspects. Nézzük a szociális hatásokat például az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Ezt lehet egyébként mérni, bár ez nem egy exakt tudomány. Az egyik képviselő azt említette, hogy hogyha vasúti szállításról közútra terelődik át a forgalom, akkor nagyobb lesz a kibocsátás. Nos, hát bizonyos tanulmányok nem így vélekednek, hanem abszolút értékben csökkenne az üvegház hatást okozó gázok kibocsátása, hiszen hatékonyabbak az óriás kamionok. Üzemanyag felhasználás szempontjából. Nincs konszenzus, egész egyszerű. Sorry, I, I'm, I can't hear what the man's saying. Uh... Elnézést, de a bekiabálást nem hallom. Okay, I, I think I'll conclude now. Ennyit. Elnök, köszönöm szépen. Most a vendégeinknek két-két percet adnék. Kruzek úr először. Tipik dans de Köszönöm szépen. Olyan helyzetben ö, vagyunk, hogy egy kicsit ö, kettős a tudatunk. Franciaországban azt mondjuk, hogy ha nő az utakon a sebesség, akkor nő elsősorban a halálos betegségek aránya, de a kormány, oké, éppen ezért ezt folyamatosan próbálják csökkenteni. Ami a áruszállítást illeti az utakon, vannak akik a közutakat, vannak akik a vasutat szeretik, a szárazföldi szállítás régóta létezik, és a modális változat, a vasútra való áttelepítés még nagyon kicsi arányú. Miért? Azért, mert a legtöbb árucik olyan, hogy nem alkalmas bizonyos sokokból a vasúti szállításra. Tehát az árukból fakad, és nem a mi akaratunkból, hogy nőni fog a szárazföldi szállítás, mert Németországban, Franciaországban a hatékonyság és a biztonság miatt is a a kamionok biztonsága, jobb biztonsága miatt is ezen járműveknek jövője van, hiszen kamerával követik ezek a sofőrök már a jármű körül történő dolgokat, és sokkal hatékonyabbak és biztonságosabbak is, mint az egyéb gépjárművek. Elébe kell menni ezeknek a kérdéseknek, és ez már meg is történt. Nagyon sokat javult azokban az országokban, Kínában, az USA-ban a közlekedés biztonsága, ahol ezek az új, nagyon szigorú szempontok alapján engedélyezett meg a járművek az utakra kerültek. Thank you, professor. Köszönöm szépen, megjelen professzor következik. Azt a kérdést kell feltenni, hogy mi a helyzet azon cégekkel, akik nem nagyon dönthetnek máshogy, mert olyan típusú az árul, amit szállítanak, olyan időrenddel dolgoznak, vagy időszakban dolgoznak, amelyek csak közúton szállíthatnak. Számukra nagyon komoly javulás lenne, hogyha megjelenne az óriás kamion, illetve használhatnák ezt. Nos, vannak, vannak olyan áruk, például a kis sűrűségű áruk, amelyeket gyorsan kell szállítani, amit soha nem fognak vasúton szállítani. Hogyha itt alapvetően, a, alapvetően nem súly, hanem hanem volumen, tehát térfogat megszorítások korlátozzák azt, hogy milyen árut lehet közúton és milyet vasúttal szállítani. Most most a 25 méteres, 60 tonnás járművekről van szó, tehát azt tételezzük fel, hogy megnő a súly is, de ez nem feltétlenül van úgy, nem feltétlenül nagyobb egy, vagy ne, súlyosabb egy óriás kamion, mint egy hagyományos kamion. Infrastruktúrális szempontból ennek ugye az lenne az előnye, hogy miután nem nehezebbek ezek a gépjárművek, nem kell megerősíteni a hidakat. Aztán a gépjárművek hozzáférhetőségéről is van egy kérdés. A telematika kiváló eszköz arra, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy hova jutnak el ezek a gépjárművek, és az infrastruktúrára gyakorolt hatásukat is csökkenthetjük. Csupán kreatívon kell gondolkodni, el kell hinni, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát, nem szabad azt gondolni, csak egyféle óriás kamion van, és hogyha mi mindent visszapróbálunk terelni a vasútra, akkor sose találjuk meg a megoldást. Köszönöm, Grimis úr! Ja, ich sah was allgemein eh, noch. Köszönöm. Általános megjegyzésként azt szeretném elmondani, hogy nem túlságosan valószínű, hogy rövid vagy középtávon csökkenne a kereslet a közúti teherszállítás iránt. Így aztán fontosnak tartom azt, hogy minden egyes közlekedési mód megpróbálja lehetőleg produktívabbá tenni saját maga számára a működést. Tehát ez igaz a vízi szállításra és vasúti szállításra, stb. stb. A vasúti és belvízi szállítás esetében azonban mindent meg kell azért tenni, hogy a lehető leghatékonyabb legyen a szállítás. Csupán egy szeretem volna mondani, köszönöm. Elnök, köszönöm. Oké, úr az utolsó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Három dolgot röviden. Én is szállítási közgazdász vagyok, de próbálok csupán intelligens külső laikusként el, valamit mondani. Nos, ugye elég nagyok a külső költségek, és hogyha a belső költségek csökkennek, akkor valószínű, hogy megnövekszik az óriás kamionok mennyisége, és ezáltal ugye a külső költségek megnövekednek. Ez nem lényegtelen dolog, kérem, hogy a döntés meghozatal, akkor ezt is vizsgálják. Nézzük az óriás kamionok méretét, illetve súlyát. Nincs elég adatunk, Nos, hogyha meg, megtervezzük a tökéletes térfogatú kamiont, az valakinek tökéletes lesz, de más cégeknek egyáltalán nem. Így aztán ők majd azt mondják, hogy meg kell változtatni a kamionok méretét, kialakítását, hogy az nekik legyen kedvező. Ezt ne, fog, ne felejtjük el. Ez is fontos adat. Még egy dolog, erről nem nagyon beszéltünk ma, bár Európában sokat szoktak erről beszélni, ez pedig az ár kérdése. Hogyha a szállítók belső költségeit, a saját költségeit csökkentjük, és ne feledjük el, hogy vannak különböző ö, kamionos útdíjak is, akkor nem, akkor egyértelmű, hogy melyik irányba kell elindulni. Kérem szépen, megfelelően kell tárgyalni ezeket a kérdéseket is, és a külső költségek problematikájával is foglalkozni kell. Elnök, köszönöm szépen, jelentést tessék. Öné a szó, kérem, zárja le. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, nagyon érdekes vita volt ez, és most angolul folytatom, mert most már nem olyan bonyolult kifejeznem magam. Elnézést kérek, amiért az elején olyan élesen fogalmaztam, de azt hiszem a tartalomhoz, amit közölni akartam, ragaszkodom a továbbiakban is. Most már látom, hogy a szakértők egy kicsit másként vélekednek, ez nem derült ki számomra a szövegből eredetileg, de nem vagyunk ezzel előrébb sajnálatos módon. Ezzel a tanulmányjal bármilyen végeredmény elképzelhető, és továbbra sincs olyan szakértői véleményünk, amelyre a véleményünket, illetve a döntésünket alapozhatnánk. Szakbizottságként most el kell döntenünk, hogy hogyan járunk el a továbbiakban. Megmondom őszintén, én annak örültem volna, hogy az Európai Bizottság hatástanulmányt készít, de a biztos egy kicsit elhamarkodott volt és így úgy döntött, hogy nem készül hatástanulmány. Hát most ezzel a helyzettel kell kezdenünk valamit. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a vitát a szakértőknek, és köszönöm, hogy eljöttek. Érdekes eszmecsere volt ez, és majd meglátjuk, hogy hogyan folytatjuk a továbbiakban ebben a nagyon érdekes dossziéban a munkát. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Én is szeretném kifejezni a hálámat a jelenlévő szakértőknek, Stier úrnak, Grozé professzornak, McKinnon professzornak és a többieknek. Köszönöm a munkájukat. Tudom, hogy ez egy szenvedélyes vita volt, de szükség volt rá. Én még mindig nem vagyok meggyőződve a felől, hogy hosszabb, nagyobb tehergépjárművekre van szükség, hiszen a tehergépjárműveink már most is nagyon kiváló módon tudnak szállítani egy A pontból B pontba a mi autópályáinkon. Talán a meglévő tehergépjárművekhez kapcsolódó logisztikát kellene még javítani a helyet, hogy növelnénk a tergépjárművek méretét, de ez csak az én személyes véleményem. Köszönöm én is még egyszer, hogy eljöttek és időt szántak ránk, és megpróbáltak támogatást nyújtani nekünk. Mindegyan láthatták, érzelmi töltetű kérdés ez itt a szakbizottságunkban. Mindenki szívén viseli ezt az ügyet, hogy diplomatikusan fogalmazzak, de mégis még egyszer köszönöm a munkájukat. Két perces szünetet tartunk, és utána folytatjuk a turizmus témával. Thank you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 Okay, can we get started again? Carlo, where are... Kezdjük el az ülést, a szakértőket kérem a balomra. Could I ask you, those people who are not staying in for the tourism Kérem azokat a kollégákat, akik az idegenforgalmi munkacsoport témában érintettek, jöjjenek be, a többiek, akiket ez nem érdekel, menjenek ki, szakértőket pedig kérem ide előre, hogy elkezdhessük az eszmecserét. So the next point on the agenda is the Uh, roundtable on the tourism. Turizmus mindenkinek uh, a címünk, és ezen belül témánk pedig az, hogy az idegenforgalmi politikának a szezonalitás és a hozzáférhetőség tekintetében milyen új kihívásokkal kell szembenéznie. Ricardo Firancsót ki, ö, uh, ö, kérdezem, aki ennek a kerekasztalnak egyfajta elnöke, hogy tehát Kárló, hogy röviden vezesse be a témát, de öt szakértőt is, öt szakértőt is meg fogunk hallgatni, akik a szezonalitás és hozzáférhetőség témájának szakértői Roberto Vitali, az olasz ö, falvakba mindenkit kezdeményezés elnöke, eh, Ann Hermas, eh, az AGE Platform Európa tagja, az Eukalypsz, Ekalipsz eh, szervezett program vívője Denis Silva, Paolo Bongini a NECST elnöke és az ETC elnöke Eduardo Santander. We'll have representatives from the commission. És persze az Európai Bizottság idegenforgalmi főigazgatóságától is van két képviselünk, illetve az egyik őjük a vállalkozási digital jött. Nos, Kárlónak adom meg a szót 5 percben, és utána pedig szakértőinknek, ugyancsak 5 percben, és aztán következik az eszmecsere Kárló parancs. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit üdvözlök. A Task Force-unk itt a szakbizottságon belül működik, már megvannak a előkészítő dokumentumok, és már van is egy időrendünk azzal kapcsolatban, hogy mikor lesznek kerekasztalaink, hogy fogunk működni, mikor lesznek, ért, mikor lesznek értekezleteink. Az Európai Bizottság egy nyilatkozattal jelent meg néhány hónappal ezelőtt, és ezzel kapcsolatban ugye elfogadtunk 2011-ben, még októberben egy saját kezdeményezésű jelentést, és ezt próba, ennek a nyomán, vagy ezt is figyelembe vettük a, a munkánk során. Nos, két témáról szeretnénk ma beszélni, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a szezonalitás és a hozzáférhetőség kérdéséről a szezonalitás olyan probléma, arról, erről mindenképpen azonnali jelleggel kell beszélnünk. Nos, nagyon sok esetben lehetetlen versenyképesen fenntartani az idegenforgalmi vállalkozásokat az egész év során, hiszen ugye eléggé szezonális jellegű az idegenforgalom. Meg kell hosszabbítani tehát a turisztikai szezont. Ez prioritásnak számít, illetve erről prioritásként gondolkodik az összes eh, idegenforgalmi cég és vállalkozás. Nagyon sok olyan európai van, körülbelül 80 millió, akik ö, eh, valamilyen akik valamilyen fogyatékkal élnek, és számukra nehézséget okoz, például akkor, amikor nyaralni mennek, üdülni mennek, hogy megfelelő intézményeket találnak el, ahol el tudnak helyezkedni, illetve a, ugyanez igaz, a, ugyanez igaz a, az utazás során is. Nos, azt gondolom, hogy gazdasági szempontból szintén hasznos lehet az a vállalkozások, idegenforgalmi vállalkozások szempontjából az, hogyha a hozzáférhetőséget megnöveljük. Így több potenciális kliensük lehetett. Egyrészt a szezonalitás problémájával foglalkozunk, hogy ezt kiterjesszük, megnöveljük, meghosszabbítsuk, másrészt pedig a hozzáférhetőség kérdésről is szó van. Nagyon sok érintett felet hívtunk meg. Következik tehát a vita. Ennyit szeretem volna mondani bevezetésként. Egyébként pedig hadd mondjam el azt, hogy az idegenforgalmi hozzáférhetőség imáron három éve téma, már a harmadik évben foglalkozunk a költségvetésben is ezzel, a van egy külön költségvetési rész, ami erről szól, az Európai Bizottság tehát használja ezt a költségvetést azért, mert vannak konkrét projektek, amelyek ezt a problémát kívánják megoldani. Tehát nem csak nem csak operatív prioritásról van szó, hanem tényleg meg is kívánjuk oldani ezt a problémát. Örülök tehát ennek a mai vitának, és valószínűleg nagyon érdekes következtetéseket vonhatunk majd le ebből. Elnök, köszönöm. Akkor Roberto Vitali következik, a Village for All elnöke. Tessék, Vitali úr, öt perce van. Grazie, Presidente, grazie, vicepresidente. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, alelnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a szakbizottság összes tagjának, akiknek a jó voltából létrejöhetett ez a mai találkozó. A Village for All olyan szervezet, amely létre kívánja hozni a hozzáférhető vendégszeretetet. Az ENIT, az olasz turisztikai hivatal, és a Fight a Feather Camping is támogat minket. Ezen kívül a Supplement Handicap, az olasz fogyatékkal élők szervezete is támogat minket. A turisztikai menedzserek világszervezeteinek is tagjai vagyunk, illetve a hozzáférhető turizmus nemzetközi szervezetét és tervezetek és tagja vagyunk. Egyébként az igazgató itt van a teremben, üdvözlöm őt itt ma. Az a feladatunk, hogy mindenki számára lehetővé tesszük a nyaralást, nem csak azoknak, akik mozgáskorlátozottak, hanem a kisgyerekes családoknak is, azoknak, akiknek különféle élelmiszerallergiáik vannak, akiknek szenzomotoros rendellenességeik vannak, az időseknek. Tehát megpróbáljuk létrehozni, felépíteni a hozzáférhető turizmus világát. A Village for All arról szól leginkább tehát, hogy összegyűjtjük azokat az információkat, amely a hozzáférhetőség amely a hozzáférhető üdülő, nyaraló helyekről, szállítási, illetve utazási módokról szólnak. Tehát a lehető legtöbb adatot össze kell gyűjteni. Ugye többféle fogyatékról, vagy többféle különleges szükségletről beszélhetünk, mindenkinek más adatra van szüksége. Tehát nem csak a hozzáférhetőségen kell dolgozni, hanem azon is munkálkodnunk kell, hogy a különböző igényeket ki tudjuk elégíteni nyaralás közben is. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy folyamatosan folyamatosan növeljük a rendelkezésre álló adatokat, állandóan ellenőrizzük a, a, az adattárunkban meglévő intézményeket, és folyamatosan növeljük a hozzáférhetőséget. Olaszországban és Horvátországban vagyunk jelen, nem sokára Brazíliában, a Benelux államokban, Nagy-Britanniában és Németországban is meg fogunk jelenni. Mi a munkarendszerünk? a, a V4A Insight applikációt hoztuk létre, vagy alkalmazást hoztuk létre, és ebben nem a különböző fogyatékosságok szerint soroljuk, vagy kategorizáljuk a potenciális nyaralót, hanem hogy milyen szükségletei vannak. Ez egy nagyon jó informatív, tehát adatrögzítő rendszer, ez független a tagállami kategóriáktól, tehát bármilyen, fogyat, bármilyen fogyasztó használhatja ezt, és így megkönnyíti magának a választást. A fogyatékkal élők jogairól szóló kódexnek természetesen megfelelünk. A vicenzai vásáron is jelen vagyunk, ott van az egyetlen olyan nemzetközi kiállítás, amely a ide, amely idegenforgalmi témája, és ahol jelen van, az ös, ahol meg lehet figyelni az összes, vagy ez el lehet, hozzá lehet jutni az összes rendelkező áró adathoz. Köszönöm. Köszönöm. Most Anne Hermansnek fogok szót adni. Az AG platform tagjának. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági képviselők, tisztelt parlamenti dolgozók, először is saját uh, hátteremről beta, uh, beszélnék. Nekünk van egy ernyő szervezetünk, amely több hozzánk hasonló szervezetet tömörít, Az AGE az egyszerűen annyit tesz, hogy age, vagyis a korosodó emberek platformja. És számukra, számunkra az idegenforgalom fejlesztése igenis aktuális kérdés, és hogy Európa milyen irányba halad, az is. Ezt szerettem volna előre bocsátani, de még ezen kívül azt is, hogy világszerte tapasztalható, hogy egyre több idős ember él a földbolygón. A legtöbb idegenforgalmi szervezet az úgynevezett ifjabb, vagyis még egészséges szeniorokhoz szól, őket próbálja megszólítani, akik még aktívak, de már nyugdíjasak olyan emberek, akik tudják, akarják élvezni az idegenforgalom potenciális előnyeit. Ezeknek az embereknek a többség egyébként szívesebben utazik csoportosan, kevésbé egyénileg, mint egyénileg autóval, nem feltétlenül sportosak már. Tehát az időseket megcélzó idegenforgalom tipikusan a helyi és regionális idegenforgalom célkitűzése és ez a helyi turizmus, amely erősödőben van, nagyon sok helyi regionális szereplő döntéshozásától függ, de a hivatalok bár segíthetik Európai Unió szinten és más szinteken is az idegenforgalom kibontakozását, és csatlakozhatnak európai iniciatívákhoz, nem pótolhatják ezeknek a szerepét. És ezen fiatal időseknek sajátos igényeik vannak. A wellness, az egészségturizmus, az áp, testápolás és a mindenkinek szóló turizmus, tehát a nem speciális és nem nehéz turizmus ö, érdekli őket. Ez egyébként jól összeborhozható azzal a követelménnyel, hogy az idegenforgalom, a turizmus mindenki számára nyitva álljon. Azt szeretnénk, hogy az EU olyan szabályokat alkosson, amely a meglévő diszkriminációt csökkentse, megszünteti, csökkenti, megszünteti, és még széles körülben megnyitja a fiatal szeniorok előtt az ilyen programokban való részvételt. Például a biztosítóknak vannak korhoz kötött korlátozásaik, ezt az Európai Bizottságnak le kéne szüntetnie, és a fenntarthatóság jegyében, és ezt sokan egyből nem látják be, de aztán hosszabb távon mégis, hogy az EU garantálja azt, hogy a fogyasztóit az idegenforgalmi kínálatoknak bevonják a szabályozás megalkotásába. A jövőben tehát az idős embereket jobban meg kell hallgatni a rájuk vonatkozó szabályok megalkotásakor. Sőt, a politikának feladata lenne a kifejezetten időskorúak célcsoportba állítása, mert Európa, Európában óriási potenciálja van az idősek számára kínált turisztikai ajánlatoknak. Most Szilva úr kap, eh, az úr 5 percet. Köszönöm szépen a szót. Én az isztót képviselem, amely egy olyan szervezet, amely arra törekszik, hogy a szabadidős tevékenységeket kiterjessze minden ö, lehetséges lakossági csoportokra, csoportra, és az idegenforgalom mindenkinek jegyében mi igyekszünk egyes idegenforgalmi ágazatokat azért külön támogatni, hogy minél több lakossági csoport számára ezek megnyíljanak. Az ISZTÓ fő feladatának tekinti a szociális turizmus meghonosítását, az emellett való lobbizást és a bevált gyakorlatok meghonosítását, megosztását, és a turizmus megkönnyítését speciális csoportok számára. Az utóbbi időszakban, gyakorlatilag a múlt hónapban az Európai Bizottsággal, a DG Enterprise-val közös kezdeményezést hoztunk létre, Eclipse néven, vagy szó néven, amely a, az is nettó politikai elképzeléseit a gyakorlati elképzelésekkel hozza összhangba, mert rájöttünk arra, hogy az idegenforgalom a magán szférának óriási bevételeket hozhat. Az ISTO a különböző célcsoportokat sokkal, tehát ugye a fogyatékkal élők, az idősek, a fiatalok, a, a problémákkal küzdő családok speciális csoportjait közelebb szeretnénk tehát hozni a kínálatot megfogalmazó vállalatokhoz, a számukra rájuk érvényes információk eljutatása hozzájuk az egyik fő törekvésünk, és fellépéseket támogatunk, ideértve reklámtevékenységet is, ezen célcsoportok érdekében. Ez a híd funkció, hogy segítünk a, a fogyasztók és a kínálatot tevők egymásra találásában, összhangban van az európai szociális turizmus elvével. Korábban a szociális turizmus országonként definiálódott. Mi szeretnénk az e révén holisztikus megközelítést alkalmazni a szociális turizmusban. Tevékenységünkben, gyakorlatunkban valamennyi országon belül, az Európai Unión belül, már, mára azonosítottunk számos olyan tevékenységet, amelyek már most összhangban vannak etikai kartánkkal, és ha sikerülne ezt kiterjeszteni, ez tevékenységek körét, akkor az ekalipszó betölteni funkcióját, és oda jutnánk, hogy a turizmus nem csak szabadidős tevékenység lehet, hanem lehet azt tanulásként is definiálni, és sok egyéb szempontból. Az e-kalipszó tehát ezen turisztikai termékek komercializációjával szemben azok egy részét non-profittá szeretné tenni, hogy azok az általunk definiált négy célcsoport számára elérhetőbbeké váljanak. Az ISTO egyéb tevékenységeiről is lehetne és kellene szólnom. Meggyőződésünk, hiszen nemzetközi szervezet vagyunk, hogy az európai piac koncepciója az alapja minden tevékenységünknek, mert a szociális turizmus mindeddig általában egyes tagállamokon belül bontakozott csak ki. Sok szervezet van, amely helyi, nemzeti szinten ezeket támogatja, segíti, szervezi, de a határokon átnyúló speciális turizmus egy új terület, és nem csak mi magunk szeretnénk, hogy ez kibővüljön, hanem a szociális turizmus kínálatát megfogalmazóknak is szándék az, hogy egymás régióinak felfedezése európai határokon átnyúló módon mindenkinek érdeke és kiterjedjen. Paolo Bambini, Bongini kap most 5 percben szó. Grazie per l'opportunità. Köszönöm a lehetőséget Köszönöm, hogy szervezetünk itt jelen lehet, és gratulálok ezért a kezdeményezéshez. A Next Tour olyan hálózat, ami amely nem egy projekt nyomán született, tehát nem egy mások által létrehozott, finanszírozott projektnek a folytatása, nem, ez turisztikai régiók hálózata, én a Toszkán régióból származom, jelenleg mi látjuk el az elnöki, az elnöki ö, feladatokat, de ott van Katalónia, vagy mások is vannak. Nagyon komoly turisztikai jelenléte számolnak a régióink, 27-28 régió tömörítünk, aztán van még két másik csoport, ami tag, tagunk, az idegenforgalmi vállalatok, illetve dolgozók, a környezetvédők képviselői, illetve az egyetemek is. 30 egyetem kapcsolódott már a hálózatunkhoz. Egyébként önkéntes a hálózatunk évente, évi tagdíjat kérünk, és természetesen a fenntarthatóság az egyik célkitűzésünk. A fenntarthatóságot legtágabb értelemben értjük mi, a terület forrásairól van szó, tehát a területnek a, az természet vagy egyéb erőforrásait akár idegenforgalmi célokra is ugye felhasználhatjuk. Nos, ezt próbáljuk egy kicsit pontosítani. Két nagyon fontos témáról van ma szó. És számunkra az, hogy párosítjuk ezt a két dolgot, egyértelmű. A hozzáférhető turizmus, tehát a bizonyos nyaralók által igénybe vett turizmus előmozdítandó azért, hogy bizonyos évszakokban bizonyos évszakokban megnöveljük a turisták jelenlétét. Mi nem így gondolkodunk, szerintünk nem arra való a hozzáférhető turizmus, hogy a szezonalitás ellen fölépjünk. Számunkra a szociális párbeszéd a legfontosabb, tehát a adott területen a lakosság akaratától is függő, hogy milyen típusú idegenforgalmat építenek ki. Nagyon fontos hogy milyen szempontokat vizsgálunk meg, például a felhasznált energia, az életminőség, tehát a, ott lakók életminősége, illetve a turisták életminősége, környezetvédelmi megfontolások, stb. stb. Ha gondolják, természetesen részletesebben is beszélek majd erről, de jelző számokkal, indikátorokkal dolgozunk, egy 2010-es európai jogszabályból indulunk ki, nos, azt próbáljuk kidolgozni, hogy milyen olyan indikátorokat, jelzőszámokat lehet használni, amelyek lehetővé teszik a fenntarthatóságot. Tehát a szezonál, szezonalitást is próbáljuk elkerülni, nem szabad az idegenforgalmat csak bizonyos hónapokra beszorítani, hanem figyelembe veszük például a különböző populációk életminőségét is az év során, tehát teljes időszakban. Azt gondolom, hogy az idegenforgalomnak a jelentősége egyáltalán nem elhanyagolható. Itt nagyon sok régió van most is jelen, sok régió munkálkodik a szezonalitás megszüntetésén, vagy a hozzáférhetőség javításán. Itt is szívesen számolok majd be bevált gyakorlatokról, hogyha igénylik ezt, hiszen a közösségi strukturális alapokból is lehet javítani a helyzetet. Nagyon fontos célkütűzéseket el lehet érni, és konkrét valóságá változtatni. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Eduardo Santander, az Európai Utazási Bizottság elnöke, 5 perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azok számára mondom, akik nem ismerik az ETC-t, ez egy ernyő szervezet, amely a nemzeti turisztikai szervezeteket foglalja magába, és Európát a tengeren túlon, tehát mindenek előtt Észak- és Dél-Amerikában és Ázsiában kívánja népszerűsíteni turisztikai célpontként. Sokan tudják, hogy Európa a legfőbb turisztikai célpont, ezt a 2012-es számok is alátámasztják, és 52%-os piaci részesedése van Európának. 2013 első felében a rossz gazdasági körülmények ellenére az idegenforgalom továbbra is szárnyal, Az idegenforgalom, azaz a turizmus a régióban továbbra is egy fontos gazdasági ágazat, és nagyon fontos Európa versenyképessége szempontjából. Ahogyan az Európai Bizottság is kiemeli, az Európai Idegenforgalmi Ágazat versenyképessége szorosan összekapcsolódik annak fenntarthatóságával, így összeegyeztethetővé válnak a hosszú távú növekedés és az etikai megfontolásokat. Az 1980-as évek óta nem csak a régiókra terjed ki a fenntartható fejlődés se az ágazatnak, hanem az érdekelt, érintett felekre is. Az ETC hogyan és miért kívánja előmozdítani a fenntarthatóságot az európai idegenforgalomban? Nem csak egyre nagyobb versennyel néz szembe Európa globális értelemben a, turisztikában, a turizmusban, hanem a WHO szerint világszerte körülbelül egy ö, milliárd ember él valamilyen fogyatékkal. A, ha ebbe beleszámoljuk a családtagokat ö, is, közvetlen környezetüket, ez azt jelenti, hogy Két milliárd embert érint a fogyatékosság, azaz az egész népesség kb. 15%-át, és Európában minden negyedik családban él fogyatékkal élő személy. A szociális és demográfiai változások miatt a népességen belül olyan termékekre és szolgáltatásokra van szükség, amelyek lehetővé teszik az utazást a fogyatékkal élők számára is, és új eddig nem kiszolgált társadalmi csoportok számára. Egyre nő a világ népessége, ez is egy kihívás, valamint a szezonalitás is kihívást jelent a további fejlődés szempontjából. Az úti célok 96%-át érinti a szezonalitás kérdése. Ez mind a társadalmi, mind pedig a természeti erőforrásokra terhet ró. Fontos, hogy az ágazaton belül nagyobb legyen a különböző termékek, szolgáltatások választéka, ki kell szolgálni továbbá az olyan társadalmi csoportok igényeit is, mint például az idősebbek. A hozzáférhetőség és a szezonalitás is megoldandó kérdés, tekintettel arra, például, hogy a feltörekvő gazdaságokban egyre nő a középosztálybeliek száma. Tekintettel ezen kihívásokra a fenntarthatóság mindenek előtt egy közös európai turisztikai ö, stratégiával érhető el. Nagyon ambiciózus ez. Tavaly az Európai Bizottság 1 millió, 1 millió eurót szánt a 2020-as turisztikai programja. Ez egy mérföldkő az ETC számára, hiszen alapját képezi ez egy olyan célkitűzésnek, amelyel szeretnénk Európa helyét biztosítani a turisztikai úti célok között a jövőben. Nagyon fontos, hogy a nemzeti idegenforgalmi szervezetek erősítsék együttműködésüket egy közös európai kereten belül, másodszorban piaci felmérésekre van szükség, és a a brand építést elő kell segíteni, valamint fontos a regionális szervezetek közötti együttműködés is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Francesca Tadini kap most szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Jó estét kívánok mindenkinek az Európai Bizottság részéről. Köszönöm a meghívást erre a workshopra. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Arra kértek fel engem, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységekről számoljak be. Hát sajnos most nem tudok mindent felsorolni, mert rövid az idő. Nos, a fenntarthatóság minden egyes kezdeményezésünkben megjelen, megjelenik, hiszen ettől függ az ágazat versenyképessége. Kollégám pedig majd a hozzáférhetőségről fog beszélni. Nos, az európai parlament kezdeményezése volt a Kalipszó, a szociális turizmus, idegenforgalom, aztán ez egy új kezdeményezés is indult ennek nyomán. Egy pályázati kiírást indítottunk el, ezt rövidesen lezártuk, lezárjuk, és ez alapvetően az idős korúak utazásával, turiszt, az idősek az időskori turizmussal foglalkozik, rendkívül nagy a költségvetése ennek a, ennek a projektnek, és hát nagyon érdeklődtek a különböző érdekelt felek is. A fenntartatósággal kapcsolatos pályázati pályázatok egyáltalán nem kis számúak, nagyon sok a határon átnyúló projekt. Tajáni biztos úr nagyon sok nagyon sok harmadik állammal tart fenn megbeszéléseket ezen témában, tehát a fenntartható turizmussal kapcsolatban a BRICS országokkal is, és stb. stb. Van egy kísérleti projektünk Dél-Amerikával, amelynek az a célja, hogy a szezonokon kívüli idegenforgalmát elősegítse, vagy Kínával, Oroszországgal, Izrael, a földközi tenger déli partján elhelyezkedő országokkal is vannak ilyen programjaink, illetve lesznek majd a jövőben. December 4-én lesz az idegenforgalmi európai nap, különböző programok vannak, délután például a hozzáférhető Európáról lesz szó, a hatékonyabb vízumpolitika, utasjogok, illetve a mobilitás általában. Tehát nem csupán a különleges igényűek szükségletűek. Utazásáról lesz szó, vagy mobilitásról lesz szó. Európa mindig is üdvözli a vendégeit, a látogatóit, harmadik országokkal van is egy ilyen kampányunk. Ez nem csak a turisztikai szezonban érvényes, hanem természetesen azon kívül is. Ezzel kapcsolatban minden szükséges információt szívesen elküldök Önöknek. Ennyit szeretnék mondani, de bármilyen kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Anatella Carrera következik. Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök, jó estét kívánok. Tudom, hogy nagyon kevés időnk van, ezért röviden áttekintést szeretnék gyújtani arról, hogy a turizmust mindenkinek kezdeményezésre milyen alapokkal dolgozunk. 2012-ben három pályázati kiírást, három pályázatot írtunk ki, először is fel akartuk mérteni, mérni az igényeket, tehát hogy a, a hozzá férhetés, a hozzáférés, az idegenforgalmi hozzáférés mennyire érdekli az embereket. Demográfiai szempontból is szeretünk volna felmerni a dolgokat, tehát hogy hogyan változik az igény, illetve hogy a különleges igényekkel rendelkező ö, turistának konkrétan mik az igényei. A második pályázat arról szól, hogy feltérképezzük a lehetőségeket, tehát mit kínálnak, mit kínál az idegenforgalom, milyen idegenforgalmi szolgáltatások léteznek jelenleg, a jó bevált gyakorlatokról, illetve a rossz gyakorlatokról is megpróbáltuk fölmérni, ezzel kapcsolatban meg tudok fölmérni a terepet, aztán a harmadik pályázatunk pedig a képzésről szól, milyen idegenforgalmi rész vagy plusz képzésekre, továbbképzésekre van még szükség, hogyan lehet ezen, ennek segítségével elérni az, hogy hozzáférhető legyen a turizmus, az idegenforgalom. Valószínűleg évvégén vagy jövő év elején lesznek teljesek az eredmények, de néhány előzetes következtetést hat mondjak el. A kínálatot jelenleg mozgás korlátozottakra vonatkoztatják, tehát ezzel foglalkozik leginkább az idegenforgalom. Sajnálatos módon a normális idegenforgalmi marketingben ez nem szerepel, ami komoly gond, tehát kommunikációs szempontból jelent ez gondot, nem jut el egész egyszerűen a különleges igényekkel vagy fogyatékkal élékkel rendelkezőhöz az információ. Ami még a kínálatot illeti, a hozzáférhető idegenforgalmi szolgáltatások a, ö, tényleg a mozgás korlátozottakra korlátozódnak. Az összes turista, turista igényeit kielégítő szolgáltatás nem létezik, tehát nem jó, túl jó minőségűek a, az idegenforgalmi szolgáltatásaink. Még egy dolog, kritikusnak tartom az utazás jelenleg állapotát is. Sokszor nincs elegendő múzeum, kulturális, kulturális tevékenység, illetve a nem megfelelő sok esetben az ellátás sem. Nos, nemrégiben is kiírtunk egy pályázatot, illetve nemrégiben született erről a döntés, hogy ezt ki fogjuk írni. Ez arról szól, hogy a hozzáférhető ö, idegenforgalmi úti célokat ö, hogyan reklámozik, milyen a promóció, tehát benne van ebben a szállás, az utazás, a különböző tevékenységek, programok, a shopping, minden benne van, mindent meg szeretnénk vizsgálni, de leginkább a lavina hatást szeretnénk ellensúlyozni, tehát azt szeretnénk megfordítani azt a tendenciát, hogy a, hogy a hozzáférhetőség az kizárólag a mozgáskorlátozottságot illeti, és azt szeretnénk elérni, hogy olyan bizniszmodellt hozzunk létre, amelyben a vendég áll az idegenforgalmi kínálat középpontjában. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Most akkor a képviselők következnek, te Rendez képviselő az első. Sí, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet az itt megjelenteknek, azt hiszem, elég egyértelmű képet festettek fel arról, hogy milyen feladatok állnak még előttünk. Gratulálok a bizottságnak, illetve Tajáni úrnak is, hiszen rájöttek arra, hogy az idegenforgalom mennyire fontos, rádöbbentek erre. Nem csak gazdasági szempontból fontos ez, hanem szociális szempontból is, és hát muszáj, hogy válaszoljunk a, népe, a lakosság igényeire. Most. Spanyolországban az egyes számú gazdasági tevékenység az idegenforgalom, de szerintem ez, igaz, ez igenis egyet, együtt tud élni ezekkel a különleges igényekkel, és ne felejtsük el a demográfiai változásokat, és azt sem, hogy az emberek egyre tovább élnek. Nos, figyeljünk oda a fogyatékkal élőkre is. Nekik is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy más embereket, más helyszíneket, más kultúrákat megismerjenek. A két dolog egyébként egybevág. A, az idegenforgalom valói, valóságos verseny istáló, versenyeznek egymással a különböző idegenforgalmi cégek. Sajnos el kell mondjam azt, hogy Spanyolország nem csak azért zárt nagyon sikeres idegenforgalmi évet, mert olyan ügyes, amennyire ügyes, hanem azért is, mert például Egyiptomba tavaly nem igazán mentek a, a vendégek. Jó lenne, hogyha nem ezért lenne sikeres Spanyolország. Fontosnak tartom azt is, hogy a szociálpolitika is segíthet magának, az idegenforgalmi üzletágnak, hiszen a jobb hozzáférhetőség, az idősek, az időskorúak előtérbe helyezése, megmenthet olyan, olyan szállodákat, amelyek egyébként halálra lennének ítélve. Tehát köszönet ezeknek a szakpolitikáknak. És ezek ez a közhatalmak egyik feladata, hogy megtegye ezeket a lépéseket, de az is a közhatalmak feladata, hogy a magánszektort megpróbálja ösztönözni. Ugye egyre több az idős ember, egyre erőteljesebbek ezek a, vagy élettel telibbek ezek az idősek, és nagyon jó, nagyon jó ö, turisták. A magán szektor örülhet is nekik. Kiváló turisták, tehát az idősek, az idős embernek már nincsenek a családban kötelezettségei, nyugdíjas, van ideje arra, hogy utazzon, és újabban már pénze is van. Most fontosnak tartom azt, hogy az ember elő lehetőségeket kiaknázunk. Szeretném a bizottságnak is megköszönni a munkáját. Örülök a Kalipszónak, aminek a legfőbb célja, hogy ösztönözzön. Azt hiszem, hogy ez kiváló harci fegyver lehet a kezünkben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mr. Danelis. Danelis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, alapvetően egyetértünk egymással abban, hogy a turizmus nem luxus kérdése. Nem csak szükséges, hanem hanem mindenkinek joga is van az idegenforgalom nyújtotta lehetőségekkel élni, és nem csak pénzről van itt szó, hanem a hozzáférésről és a különböző közlekedési lehetőségekhez, és így tovább. A hozzáférhetőség tekintetben azt mutatja, hogy mennyire civilizált egy társadalom. Egy dologról azonban szívesen megfeledkezünk, Amikor az ember még fiatal és egészséges, hajlamos megfeledkezni arról, hogy a jövőben akár majd egy idősebb, idősödő társadalom részét képezi, és nem gondol bele abba, hogy a mobilitás kérdése őt is érintheti majd. Tekintve a demográfiai fejlődést Európában minden gazdasági ágazatra kihatással lesz a jövőben ez a fejlődés, és az idegen forgalomra is rányomja majd bélyegét. A szociális idegenforgalom sok érzékeny területet magába foglal. E, e fogalom tekintetében gondoskodnunk kell arról, hogy odafigyeljünk a környezetre, a környezetvédelemre. Figyelembe kell venni a társadalmi realitásokat, annak érdekében, hogy valóban fenntartható idegenforgalmat teremtsünk. Fontos, hogy a szociális idegenforgalom minden olyan régióban pozitív értelemben jelentőséget kapjon, amely régió idegenforgalmi tevékenységet folytat. A jelenlegi válságban, amely valószínűleg még eltart egy ideig, a szociális idegenforgalom egy olyan dolog, ami kívánatos volna. Egyre több figyelmet kellene szánni rá. Esetleg olyan régiókban, olyan helyeken is, amelyek eddig nem értek annyira a turizmus adta lehetőségekkel. Mindannyian láttunk pozitív példákat a szociális turizmusra, és tudjuk, hogy mennyire fontos ez a mozgás sokban korlátozott emberek számára. Jó lenne, ha mi is hozzájárulnánk a szociális idegenforgalom előrelépéséhez és a közös problémák megoldásához. Meg kell néznünk, hogyan is fest a piac a különböző szinteken, helyi szinten, regionális szinten. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Krojcsák úr. Děkuju, pane předsedo. Köszönöm, el úr, a szót meg szeretném ragadni alkalmat, hogy most itt van cseh nyelvről tolmácsolás. Tehát az idegenforgalmi témákban. A legfontosabb szerintem az, hogy ez Európa legnagyobb gazdasági ágazata. A lakosság 3-8 százaléka van valamilyen közvetett vagy közvetlen kapcsolatban az idegenforgalommal alkalmazásilag, de még mindig hiányoznak gyakran az információk. Az utasok, utazók számára hozzáférhető információk pedig hát sok fejlődés történt. A szabadidő alakítása pedig, mint tudati tevékenység is gond. Én most harmadszor vagyok 20 éves, és egyre többen vagyunk ilyenek Európában. És például a mi generációnknak gyakran egyik problémája, hogy nem beszél idegen nyelveket. Hiányzik továbbá a fogyatékkal élők számára kialakított helyek jelölése, illetve hát ezek léte. Nem egységes ezeknek a jelölése. Nem voltunk képesek Európában ezeket egységesíteni. Márpedig a ö, tolókocsival közlekedők számára ez nagyon fontos lenne. Aztán akik hallás vagy látáskárosultak, azoknak is, akik közülük tudnák és szeretnék élvezni az idegenforgalmi ajánlatokat, sokszor az áll az útjába, és ezt a családtagjaik tudják a legjobban, hogy képtelenek eligazodni, mert nincs jelölés, nem egységes a jelölés, nincsen egységes igazolványa a fogyatékkal élőknek Európában, nem fogadják el egymás igazolványait az egyes tagállamok, és így tovább. Ez, erről már ezerszer beszéltünk, mégis nincs előrelépés. Aztán a sport is nagyon ö, kevésé hozzáférhető a fogyatékkal élők számára, és nem a fogyatékaik miatt elsősorban, hanem azért, mert rájuk vonatkozó szabályok nem jók, vagy nem elégségesek. Ugye a fogyatékkal élőkre vonatkozik szabály a légi közlekedésben de megint más egy 20 éves embert tolókocsiban utaztatni, mint egy 60 éveset. Történtek dolgok egyes országokban az akadálymentesítés érdekében. Hazámban, szülővárosomban egyre több ilyen útszakasz van, gyalogútszakasz, de arról szó sincs például, hogy hegyi térségekben, vagy Bajorországban akár, amely közel lenne nekünk, ugyanezt megtalálnánk a hegyi vidékeken, hegyvidékeken. Aztán görög kollégám beszélt róla, hogy nagyon sok felszabadítható potenciál lenne még itt, a szezonalitás enyhítése révén és a szürke-fekete zónák feltárásával, megszüntetésében a statisztikáink sem megbízhatóak ezen a területen. Sok mindent lehetne még erről mondani, de ezeket szerettem volna elsősorban felvetni. Grazie. Ugyi, úr, köszönöm szépen. Köszönöm, Simpson úr. Köszönöm a vendégeknek az előadásokat. Én meg vagyok elégedve, mert a két témáról ma egyszerre tudunk beszélni. Tudjuk megfelelően, célirányosan a különböző programokat, kezdeményezéseket eh, kezelni nem, a fő, nem főként a tartalommal kapcsolatban vagyok megelégedve, hanem a megközelítés tetszik nekem. Elég szerényen fogtunk hozzá ehhez a vitához, tehát nem hangzott itt túl sok konkrétum, konkrétum nem akartuk megragadni az egyes problémákat, nem, és ez nyilván nem, nem a, nyilván nem a vendégek baja ez, vagy hibája ez, hanem Nekünk is kicsit dinamikusabban kellett volna ezeket a témákat eddig nyomon követni. Nyilván a jövőben kéne még foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. De már az a tény, hogy beszéltünk erről, nagyon jótékony hatások, hiszen bizonyos dolgok előkerültek, és ezeket később meg lehet majd oldani. Hallottam például itt most azt, hogy tanulmányokat folytatnak arról, hogy mi a helyzet a hozzáférhetősége, Az új statisztikai rendületek, rendelet és a különböző idegenforgalmi cégek kezébe olyan, olyan eszközöket tett, amelyenek alapján már most egyfajta eredményekre számíthatunk, tehát nem csup, nem, már az adatgyűjtés fázisában is okosabbak lehetünk. Azt hiszem, és ez még fokozódhat a következő elemző fázisban. Oda kell figyelni azok igényeire, akik azoknak az igényeire, akik esetleg a jövőben ebben az ágazatban fognak dolgozni, hiszen ez az ágazat növekszik. Az olasz kormány egy tervet, nemzeti tervet fogadott el, egy turisztikai ö, nemzeti tervet, illetve csak kidolgoztak, de aztán ezt nem fogadták el. És ennek értelmében 2020-ig az olasz állam számos témával foglalkozik majd, például ezzel, és addig 30 milliárd eurónyi gazdasági tevékenység, plusz tevékenységet fog kifejteni, és természetesen munkahelyeket is teremt. Hát az, hogy ezt végül nem fogadták el, ez elég súlyos dolog, de legalább foglalkoztak ezzel. azt gondolom, hogy az itt elhangzott felvetéseket, tapasztalatokat valahogyan föl kéne dolgozni. Arra kérem tehát a bizottságot, hogy foglalkozom aktívabban ezzel, ugye Tajáni biztos úr felfigyelt erre a problémára, még mindig nagyon sok mindent kell tennünk. Két példával hat éjek, és mindjárt végére érek el, akkor hozzáférhetőség. Görögországban voltam, Pompejben is jártam aztán, nem tudom, hogy elnök volt-e már valaha Pompejben, rendkívül szép hely, annak, aki tud járni. Akinek viszont, akinek viszont mozgásszervi rendellenességei vannak, egy rémálom. Tehát ez a, ez a példa, illetve az ellenpélda mutatja azt, hogy mennyire eltérő tapasztalata lehet valakinek egy helyről, hogyha igényeinek az megfelel, avagy nem. A másik dolog a szezonalitás. Itt is azt hiszem, hogy, vagy ezzel is azt gondolom, hogy megfelelő mélységében kell foglalkozni, igazi átfogó megközelítés kell. Azt hiszem, hogy ha kihasználjuk a szezonalitást, illetve megpróbáljuk meghosszabbítani a, a turisztikai szezont, az komoly gazdasági tevékenységet jelenthet. Ne legyünk sznobok. Ma a gazdasági tevékenységnek nélkülözhetetlen eleme az idegenforgalom. Hogyha radikális változást akarunk, akkor ebbe az irányba kell elindulni. Köszönöm. Our... Köszönjük szépen, mielőtt megkérném a szakértőket, hogy kommentálják az elhangzottakat. Egy dolgot em- említenék. Igen, voltam Pompejben és én azt gondolom, hogy az efféle úti célok jól tükrözik a városokban lévő problémákat, és sokszor a városokban nagyon jó ötletnek tartják a macskakövet, és nem gondolnak bele például a tervezők, hogy ez mit jelent a mozgáskorlátozott emberek vagy a fogyatékkal élők számára. Remek dolog a macskakő, de nem olyan remek, vagy kevésbé remek azok számára, akik fogyatékkal élnek, vagy mozgásukban korlátozottak. Ami a szezonalitást illeti, úgy gondolom ez az egyik legfőbb probléma. Hogyan tudjuk a szezonokat meghosszabbítani? Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a látogatók ne csak beáramoljanak tömegesen augusztusban például. Az, e- az elmúlt két hétben Manchester, a Manchesteri repülőtér például először tele volt gyerekekkel, utána pedig nyugdíjas idősekkel volt tele, mert a gyerekek visszamentek az iskolába, és már csak az idősek utaztak. Itt egyébként a különböző utazási irodák is szerepet játszhatnak egyébként, mert amint megkezdődnek a, megkezdődik a szünidő az iskolákban, felmegy az utazások ára. Egyrészt ennek az a következménye, hogy a gyerekekkel utazni drága lesz, és másrészt pedig, akik megengedhetik maguknak ezt a magas árak ellenére, azok azok pedig iskolai év közben veszik ki a gyerekeiket az iskolából, hogy el tudjanak utazni, tehát az lenne az észszerű, hogyha a szezon meghosszabbodna, vagy meghosszabbítanánk azt, hogy ne augusztusban rohanják le az emberek az úti célokat. Úgy gondolom, minden pszichológusnak meg kellene vizsgálnia az augusztusi heteket. Érdemes lenne megvizsgálni az embereket ilyenkor, hiszen például gyakran négy órán keresztül sorba állnak, hogy egy-egy nevezetességet megnézzenek, erre is képesek akár. Itt a pszichológusoknak tehát lenne dolguk bőven. Vitáli úr szeretne szólni néhány szót? Két percet adok. Oké. Okay. Uh, prima di tutto, io vorrei dire che dobbiamo combattere la... Köszönöm az ellen kéne föllépni, hogy ezen a piacon standardek legyenek. A középpontban a turista álljon, az, igényei, illetve a Universal Design szelleme, de hát az a lényeg, hogy ezeket, a, ezeket az utazókat, a turistákat is ki tudjuk elégíteni. És nem csak a fogyatékkal élőkről beszélek, hanem arról is, arról is szeretnék beszélni, hogy ez munkahelyeket teremthet a fogyatékkal élőknek egy, egy hozzáférhető vagy akadálymentes szálloda például nem csak arra jó, hogy az ember ott nyaraljon, hanem arra is, hogy az ember ott dolgozzon. Van egy szoftverünk, illetve egy ö, alkalmazásunk, amely kiváló adatösszesítő, adatgyűjtő, és ennek pontosan az a lényege, vagy a filozófiai háttere, hogy az emberek állnak a, ennek, a, ennek a programnak a középpontjában, tehát nem csupán a kerekes székben ülő ember, embert jelenti a hozzáférhetőség vagy az akadálymentesség. Fontosnak tartom még a, a, a különböző utazási módokon a, meg, a korlátozásokat. Én nem tartom azt elfogadhatónak például, hogy egy repülőgépen csak két kerekes szék kaphat helyet, sokszor 50-100 embernek kell egyszerre mozogni, és valójában arról van szó, hogy a, hogy a szobaforgó cég nem akar befektetni ebbe a kérdésbe, pedig megoldható lenne. Azt gondolom, hogy a kommunikációnak, kommunikációt kéne még egy kicsit javítani, hogy a vállalkozó tisztában legyen azzal, hogy milyen lehetőségek el, vesznek el, hogyha nem figyel oda erre a kérdésre. Köszönöm, megpróbálok válaszolni az elhangzottakra, de csak visszhangozni tudom, amit az előttem szólók mondtak, mert ami igaz a fogyatékkal élőkre, nagyon gyakran igaz az idősekre általában. És én nem szeretem az ilyen címkézéseket általában, de ha tudatában vagyunk, már pedig tudatában vagyunk, hogy öregszik a társadalom, akkor ezek a kérdések nem egyéneket érintő kérdések, hanem az egész társadalmat érintő kérdések egyre inkább. Az egész társadalom gyakran vagy hát gyakorlatilag már idős emberekből áll egyre inkább. Tehát valamennyiünk érdeke, hogy mindent hozzáférhetőbbé tegyünk. És ez nem csak a társadalom juttatása az idős emberek felé, hanem saját magunkba, a saját jövőnkbe ruházunk be, hogyha E, ezekbe a dolgokba beruházunk, tehát nem csak a jelenlegi időseket szolgáljuk. Nem akarok visszaérni, élni pozíciómmal. Február 6-on lettem 60 éves. E, február 5-én még középkorú voltam. Már ez is ide tartozik, ugye, hogy ez a 60 éves definíciós határ. Szilva úr, parancsoljon, köszönöm. Két dologgal foglalkoznék, a szezonalitás kapcsán fontos, hogy ne akarjuk erőltetni a turistákat, hogy mikor, hova menjenek. Az Ikalypszó inkább ö, csak ö, segíti a kihasználatlan időszakokban, és 55 ezer ajánlatunk van naponta, vagy most összesen. Ö, ö, tehát látjuk, hogy a magánszféra magától is tudja, hogy ezeket a a szezonális termékeket is érdemes lehet eladni. Gyakran azonban maguk az utazók ö, ilyen irányú igényeitről maguk sem tudnak, vagy a két dolog nem ér össze. Tehát ez például az előképzettségen, a tájékozottságon is múlik. Ugye a szeniorok piaca és a fogyatékkal élők piaca egyre tudatosabbá válik, és most már rájöttek ők is arra, hogy nekik még kényelmesebb is olyan időszakban utazni, amikor nincs sok más turista. Csak az a baj, hogy azok a párhuzamos szolgálatok, például a múzeumok nyitvatartása ilyen időszakokban gyakran ö, mégsem ö, szolgálja a célt. Tehát amikor lehet és érdemes utazni, és ők is tudnának, akkor sok szolgáltatástól elesnek. Ami a hozzáférhetőséget illeti, egyetértek azzal, hogy nem lehet egyértelmű és globális szabályokat alkotni arra, hogy mi a hozzáférhetőség, mint dolog, fogalom. De azt viszont el lehetne érni, hogy hogy egységesebb legyen a fogalom megközelítése. Ami a magánszférát illeti még, még egyszer, egyes országokban vannak jelzésrendszerek, jelzőrendszerek, sőt minden országban van valamilyen, Flandriától Szlovéniáig, én pedig ezeket nagyjából ismerem, mégsem vagyok képes mindig rájönni, hogy mit jelent egy adott jel. Tehát ha, más, ha nem is egységesek ezek a jelek, de valamilyen közös iránymutatást érdemes lenne létrehozni ezek egyértelműségének érdekében. Non vorrei introdurre nem szeretnék senkit provokálni, de ugye ez egy gazdasági, ez egy gazdasági ágazat, megvan a kereslet, megvan a kínálat, úgyhogy oda kell figyelni a dologra, arra, amikor a szezonok meghosszabbításáról beszélünk, meg kell nézni azt, hogy az igény, meg kell nézni azt, hogy mekkora az igény, hiszen az evidens, hogy bizonyos időszakokban az igényt nem használjuk ki. Nyilván ott vannak az idősek, akik több a szabadidejük, érdeklődnek, mehetnek, illetve ott van a kongresszus, vagy konferenciaturizmus is, vagy ott van a külföldön tanulás, a sport, itt nem, nem csupán a mobilitás problémájáról kell beszélni, itt kicsit másról is van szó. Most nézzük a kínálatot. Hogyha magas szintű idegenforgalmat akarunk megvalósítani, akkor abból kell kiindulni, hogy a helyi lakosoknak mire van szükség, nekik is arra van szükségük, hogy jók, legy- jók legyenek a szolgáltatások, hogy ők is mindent, mindenhez hozzáférhessenek. Akkor garantált a siker. Ez egy nagyon szép és érdemes program. A kalipszóról beszélek, a kalipszó négy típusból indul ki, de azt hiszem van itt néhány félreértés, mert, ahogy bizonyára tudják önök is, a fiatalokról, az idősekről, a nehézségekkel küzdő családokról van szó, de Szerintem az a legfőbb érdeme a kalipszónak, hogy legalább odafigyel erre, odafigyel erre a problémára. De egy mozgáskorlátozottra, tehát fogyatékkal élőre azért kell odafigyelni, nem csak azért kell odafigyelni, mert nehezen tud nyaralni, hanem mert mindig nehézségei vannak. Tehát a várost, vagy például Pompeit is elérhetővé kell tenni. Mindig, mindenki számára. Santander úr következik. Much, um... Nagyon szépen köszönöm. A hozzáférhetőségről beszélnék. Elnézést a tudatlanságomért, ha már van erre vonatkozó jogszabály, de én úgy tudom, hogy nincs közös európai szintű szabályozás az összes tagállamra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy probléma, hogyha az egyik hotel a tagállamon másként kezeli ezt a hozzáférhetőséget, mint egy másik, attól függetlenül, hogy ugyanannyi csillagos hotelről beszélünk. Én magam a magánszférában dolgozom, és nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy csak úgy a zsebemből előhúzom ezeket, vagy a kalapomból előhúzom ezeket a számokat, Egy milliárd ember a világon valamiféle öm, fogyatékkal él, ezt hivatalos adatok támasztják alá 2012-ben. Ez azt jelenti, hogy a fogyatékosság, vagy a fogyaték, ilyen-olyan fogyaték közvetlenül két milliárd embert érint, hiszen a hozzátartozók is küzdködnek a problémával. Európai kereteken belül ez azt jelenti, hogy Európa népességének 15%-át érinti a probléma nem kell túl okosnak lenni ahhoz, hogy megértsük, hogy ez gazdaságilag milyen számarányt jelent, és mekkora jelentőségű. Az idegenforgalomban rendkívül fontos látni a társadalom ezen részének jelentőségét, és úgy gondolom kulcsfontosságú, hogy a magánszférát bevonjuk, és felhívjuk a figyelmét arra, hogy itt nyereséget érhet el. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Beszéltünk a hozzáférhetőségről, teljes joggal. Fontos, hogy a fogyatékkal élők hozzáférhet, hozzáférését javítsuk. De nem beszéltünk a kisgyermekes családok esetében a hozzáférésről. Egy 19 hónapos gyermek nagyapjaként higgyék, mondom, higgy, és higgyék el nekem, hogy ez tényleg probléma. A babakocsik egyike másika nagyon nehezen mozgatható, és hatalmasak is, és nem könnyű ezekkel közlekedni. Nem figyelünk eléggé oda, tehát a kisgyermekes családok esetében hozzáférésre. És aztán az Európai Bizottsággal kapcsolatosan mondom, említették a vízumokat, az útlevél, ez probléma, az útlevél ellenőrzés is probléma, amint azonban megérkezik az ember Európába tényleg, vagy az Egyesült Királyságba, 45 percet is várakozhat akár egy sorban, mielőtt az útlevelét leellenőrzik és bejut az országba, és a Welcome to Europe kapcsán egy második probléma, az, hogy mit értünk ez alatt, hiszen az emberek Párizsba, Rómába utaznak általában, de hát mi van Európa többi részével? Tudéni asszony, öntől várom a választ. Um, thank you, Mr. Chairman. I will answer on the point on accessibility. Köszönöm, szépen. A hozzáférhetőségről szólnék. Az általunk indított felmérés alapján azt látjuk, hogy minden fogyatékkal élő ö, ö, mellett az idősekkel, az ideiglenesen fogyatékkal élőkkel és a gyerekesekkel kell elsősorban foglalkozni, kisgyerekesekkel. A, ezt a négy csoportot azonosítottuk anélkül, hogy persze mindenki mást kizárnánk, de érdemes lenne e négy csoport szempontjából elsősorban áttekinteni a szükségleteket. Köszönöm. Párizs, London? Nem, nem. Mi azt az üzenetet szeretnénk megfogalmazni, hogy Európa nagyon sokféle, minden szempontból, a destinációk szempontjából is. És úgy kell Európa egészét promoválni, hogy közben nem mondunk ellent a speciális promóciós tevékenységeknek és a különböző kezdeményezéseknek, az ide kezdeményezésnek például. A projektekben, amelyeket mi társfinanszírozunk, nincsenek olyan projektek, amelyek a hagyományt őrzik, ezeknek nincs szükségük ránk, ezek erős kezdeményezések általában, sok ilyet láttam, például Velencében ugye segítség nélkül is kiválóan működnek ezek a dolgok. A, azok a destinációk, amelyek ránk szorulnak, azok általában kicsik, ismeretlenek, és nem hagyományosak. Ezek például az ipari örökség részei, szorgalmazná az elnök. Például igen. Öt munkacsoportunk pont ezzel foglalkozott, az egyik az öt csoportnak. Ami a vízumpolitikát illeti, tudjuk, hogy az útlevél ellenőrzés sok gondot okoz, de erre nincsen ráhatásunk. A vízum szabályokon más osztályok dolgoznak nálunk, és mi ezzel összhangban próbálunk ugyancsak előrelépni, 2015 előtt ebből úgysem lesz semmi, hanem azt szeretnénk most elérni, hogy a tagállamokban nőjön a tudatosság a jelenlegi szabályok ismeretével kapcsolatban, mert a jelenlegi szabályokra vonatkozóan is vannak már kézikönyvek, gyakorlati útmutatók arra vonatkozóan például, hogy egy harmadik országban hogyan kell felépni egy EU polgárnak, konzulátuson, stb. Tehát vannak szabályok, csak nem ismerik őket a polgárok, sőt a tagállamok sem, tagállami szinten is van ilyen ismerethiány. Tehát erre törekszünk most, hogy ezeket az ismereteket, iránymutatásokat népszerűsítsük, terjesszük, mert addig nincs értelmük, amíg senki nem él velük, vagy csak túl kevesen. Köszönöm eh, akkor most összefoglalnád a tanulságokat? Non so se sarò in grado perché abbiamo... Köszönöm. Nem tudom, hogy ez sikerül-e, mert úgy látom, hogy kicsit mindenki másra figyel oda. Bonyolult a téma, összetett. De örülök annak, eleve, hogy foglalkozzunk, ezzel, foglalkozunk ezzel. ezzel. Például a standardekkel kapcsolatban is több véleményt hallottunk. A bevált gyakorlatokról volt szó, tehát felül kell emelkedni a, a, hagyományos gondolkodásmódon, minden egyes vendéglátóipari egységet külön-külön kell vizsgálni, és minden egyes olyan minden egyes olyan potenciális turista felé kell fordulni, aki valamikor egyszer igénybe, veheti, igénybe vehet egy szolgáltatást, vagy egy, vagy egy ö, szálláshely például. Hát ezzel kapcsolatban még nyilván el kell gondolkodnunk a, a problématikán. Aztán van még egy dolog, ami nem hagy hidegen, nem tudom, hogy ez mennyire számít provokációnak, Bongini úr vetette ezt fel. Fontos az, hogy a, a fogyatéka lélők is sokat tehetnek azért, hogy a szezonokat, a turisztikai szezonokat meghosszabbítsuk. Nagyon sok a nyitott kérdője, ezekre vissza kell még térni. Például az, hogy hogyan lehet a turisztikai szezon korlátozottságának negatív hatásait elkerülni vagy csökkenteni próbálkozhatunk, eh, például a hozzáférhetőség növekedésé vagy növelésével, de ez lehet, hogy nem elégséges. Ez is nyitott kérdés, erre is vissza kell térni. Még egy kérdés, erre különösen oda kell figyelni. Volt ugyanerről szó, de kihangsúlyoznám, Európa sok forrás szentel a témának, és ez nem más, mint a képzés. Nem szeretnénk, hogyha csak klasszikus idegenforgalmi vállalkozások lennének, tehát nem csak recepciósok és szakácsok, hanem más újabb igényeket is ki kell elégíteni. Innovatívabb képzésre van szükség, amely amely vonzhatja az a, a, akadálymentes turizmus híveit is. Még egy dolog, elnézést kérek elnök de hát itt elnézést kérek, de erről mindenképpen beszélni kell nem hagyhatjuk szó nélkül azt a segélykiáltást, amit többektől is hallottunk. Nem csupán a szálláshelyeknek a akadálymentesítéséről kell beszélni, hanem a különböző utazási módokról is, tehát nagyon fontos, hogy a szállítók is, a személyszállítással foglalkozók is meghalljanak minket. Önök, köszönöm! Köszönöm a vendégeknek, köszönöm a képviselőknek, köszönöm különös tekintettel a szakértőknek, a bizottságnak, hogy eljöttek ma ide. Jó volt a vita. Hát lehetett volna itt több képviselő, de hát csütörtök délután, ez már csak így van. Mi vagyunk a idegenforgalmi és közlekedési bizottság, kulcsfontosságú iparág, ez, ahol Kolicsek úr is mondotta, az európai gazdaságnak fontos szereplője, sok munkahelyet jelent. A Task Force foglalkoz, vagy folytatja a munkát, remélem továbbra is eljön, illetve többször eljön még majd hozzánk a bizottság, de mindenkinek köszönöm a mai hozzászólását. A képviselőknek még egy dolog, következő ülésünk szeptember 16-a 15 óra Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a munkatársaknak, tolmácsoknak, és ezennel berekeztem az ülést.